Parce okay. sur l'anglais. Bien, mes chers collègues. Je... Tisztelt kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg munkánkat. Kivételesen a Költségvetési Szakbizottság ülése csak egy félnapos, és nagyon sűrű a napirendünk, tehát a legjobban ki kell használnunk az időt. Ebben a teremben kell dolgoznunk, amelyet inkább intézményközi ülésekre vagy trialógusokra terveztek. Nem ideális megoldás, de hát megpróbálunk ezzel együtt élni. Megkapták tehát a napirend tervezetet. Rögtön be is jelenteném, hogy a Reimer bőge jelentéstevő egyetértésével, aki később csatlakozik hozzánk, a 9-es és 10-es pontot ez a híres Lisszaboni csomag, a bőge csomag, ezt elhalasztjuk, amiről már a múltkor elmondtuk, hogy nem hasznos a vita erről addig, amíg a legutolsó pontosításokat, információkat meg nem kaptuk a jogi szolgálatunk részéről, amely dolgozik ezen, és már adott véleményt arra a kérdésre, amelyet a parlament, illetve a parlament elnöke intézett hozzá, és vannak még pontok, amelyeket a jogi szolgálat továbbra is vizsgál. Itt vannak közöttünk a teremben, üdvözlöm őket, jól dolgoznak, tehát erről a témáról később tudunk majd hasznosan eszmét cserélni. A napirend egyéb pontjait tárgyalni fogjuk, talán nem ebben az eredetileg előirányzott sorrendben, mert több jelentéstevő kolléga számára megfelelőbb lenne, illetve a meghívott személyek számára, akik részt vesznek az egyes napi rendi pontokhoz kapcsolódó vitában, azt javasolnám, hogy módosítsuk némileg az időket. Ami az elnök közleményeit illeti, amely ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik. Nos, egyrésztről a koordinátorok, a frakciók koordinátorai, akik a múlt héten ültek össze, úgy döntöttek, hogy felülvizsgálják a parlament költségvetési eljárás folyamatát a 2012-es évre vonatkozóan, tekintetbe véve a bíró által elfogadott kalendáriumot. Klaus Velle is egyébként, a főtitkár úr itt lesz velünk. Tehát a bíró javaslatát a becslésekre vonatkozó március 7-én hétfőn, jövő hétfőn fogja elfogadni. A koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy javasolják a főtitkár úrnak, hogy mutassa be ezeket a becslési javaslatokat a következő koordinátori ülésünkön, amire március 9-én Strasbourgban kerül sor. Tehát akkor lesz az első vita majd a Fernandes úr jelentéséről, a főtitkár úr létében, március 15-én és 16-án a Költségvetési Szakbizottság ülésén. Ez lehetővé teszi, hogy a plenárison szavazzunk majd, elnézést a szakbizottsági ülés, rendkívüli ülésen szavazzunk március 24-én délután, és a módosítások benyújtásának határidejét március 17-ére tűztük ki, ami lehetővé teszi, hogy a jelentést plenárison áprilisban megszavazzuk. Tehát azt várjuk, hogy az Európai Bizottság figyelembe tudja venni ezt a szavazást, amikor kidolgozza a költségvetés tervezetet a 2012-es évre, itt most már egyetlen tervről van szó, a bizottság nyújtja ezt be, és természetesen a parlament költségvetéséhez az Európai Bizottságnak szüksége van becslésekre, amelyekről mi szavazni fogunk. Nos, tehát, ami pedig egyéb közlemények, ami pedig azt a módot illeti, ahogyan munkáinkat szervezzük ezen a, ezen a délelőttön. Álvaro úr, aki az elnyék jelentéstevő je a liberálisoknak nem lesz jelent csak 11 órától. Tehát azt javaslom, hogy a szavazást a Fernandez jelentése kapcsolatban, tehát a 2012-es költségvetésre vonatkozó prioritások, ezt 11 órára toljuk el ezt a szavazást. Nem tudom, hogy egyetértenek-e. Fernandez úr és Francesca egyetértenek-e ezzel a módosítással. Salvador, va szólni? Sur ce point. José Manuel. Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Úgy értesültem, hogy a bíró hétfőn, hetedikén én nem fogja elfogadni a becsléseket, hanem amit tenni fog, az az, hogy egy mandátumot fog adni ezen becslések tárgyában. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szavazza meg a becsléseket az iránymutatások elfogadása előtt a plenárison. Ez csak egy kis pontosítás ehhez a témához. Salvador. Salvador. Myself, uh, I would like just to, to... Én szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a koordinátorok többször is kijelentették már, hogy szükség van a szavazási időt koncentrálni, és a koordinátoroknak tudtuk adni e, megfelelő időben, hogy mikor lesz a szavazás. Mert például az ilyen üléseken, mint a csütörtöki, a koordinátoroknak nem könnyű megfelelő számú tagot összeszedni a szavazásra. Ezért szeretném a további ülésekre vonatkozóan ezt a kérést benyújtani. Szeretném, ha ezt meg, meg, megfigyelnék. Köszönöm. Salvador, Köszönöm, Salvador. Azt hiszem, hogy ezt az aggodalmat nem csak a koordinátorok osztják, hanem a többi képviselő is. Tehát itt általában két félnapos ülésünk van, és a második fél napon zavaz, szavazunk most, egy, csak egy félnapos ülésünk van, és ezért 11 órára halasztjuk a szavazást, hogy a lehető legjobban szervezzük a munkánkat, hogy a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők szemére ez megfelelő legyen, de Salvador felvetése nyilvánvalóan fontos. Nos, folytatom a módosításokkal. Haglund kollégánk azt kérte, illetve Jensen kolléga, hogy az ő jelentését 11 óra előtt tárgyaljuk, ezt meg is tesszük, és 11 óra előtt tárgyaljuk az külügyi szolgálat részére való kifizetéseket, hogy az, az igazgató úr jelenlétét ki tudjuk használni. Emlékeztetnék arra, hogy Martinez Martinez alelnök úr, valamint Hans-Gerd Böttering 10 óra 30-kor látogatnak el hozzánk, hogy bemutassák az Európai Házával kapcsolatos projektet. A napirenden szerepel a C2 átcsoportosítás, hogy az előkészítő kiadásokat finanszírozzuk ezen projekt vonatkozásában. Bizonyos frakcióknak vannak kérdések ezzel kapcsolatban, és jó lenne, hogyha ezzel az elcsoportosítással kapcsolatos szavazást elhalasztanák addig, amíg választ nem kapnak ezekre a kérdésekre. Tehát kiaknázzuk Martinez Martinez és hans Gert Pöttering jelenlétét, hogy ezeket a kérdéseket fel tudjuk vetni. Végezetül szeretném elmondani, hogy ami a mandátumot illeti, az Európai Beruházási Bank fellépésre vonatkozóan az Európai Unión kívül. Emlékeznek arra, hogy január 27-i ülésünkön széles többséggel elfogadtuk a jelentést ezzel a mandátummal kapcsolatosan. Ezen az alapon néhány kiigazítással amelyek talán szükségesek a jelenlegi események fényében a földközi tenger déli partján. A plenáris első olvasatban elfogadott elfogadta a parlament álláspontját a február 17-i szavazás alkalmával. Ez az álláspont, illetve az új tárgyalási mandátum a parlament részéről a delegációk számára. Nos, ez kialakult a jelentéstevő és az árnyék számára, amint lehetséges a felderítő megbeszélések során, amelyek februárban már elkezdődtek, és egyébként folytatódnak, ez a tárgyaló csapat megkezdi a formális trialógust a két másik intézménnyel ma a megfelelő szinten, annak érdekében, hogy előkészítsék a második olvasattal kapcsolatos tárgyalásokat. A trialógus formája tiszteletben tartja majd a közös nyilatkozat rendelkezéseit az együttdöntési folyamat tárgyában, a 70-es cikk értelmében, amely az eljárást szabályozza. Ez a Kálfin jelentés volt. Nem látok észrevételt vagy egyéb felvetést. A rendelkezésre álló nyelvek a Kobonyúzon szerepelnek, az interneten közvetítjük az, az ülést. A 2010-es költségvetés alkalmazásával kapcsolatos szokásos információk úgy szintén megtalálhatók a január 26-27-i üléseink jegyzőkönyveit, hogyha nem lesznek ezzel kapcsolatos megjegyzések az ülés végén elfogadottnak tekintjük, és rögtön át is térhetünk napirendünk négyes pontjára, amely a 2012 évi költségvetés előkészítés. Azonnal meg is adom a szót Francesca Balzani-nak, jelentéstevőnknek. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan már legutóbbi ülésünk alkalmával elmondtam, az állásfoglalás tervezet, amelyet most bemutatok, és amit be már beletekinthettek. Nos, ebben az anyagban megpróbáltam világosabban azonosítani, hogy melyek is lehetnek erős prioritásaink a 2020-as stratégia keretében. A 2020-as stratégia az én jelentésemben felépéseink lényegét képezi, amelyeket előre kell vinnünk parlamentként. Erős szinergiában a tagállami költségvetésekkel. Ez egy nagyon összetett stratégia, de a lényege nagyon pontos és nagyon fontos a mostani időszakban. És azt hiszem, hogy itt a több munka és a jobb, a minőségi munka a kult szó. Mégpedig több beruházásnak köszönhetően lehet több munkahelyet teremteni, és azt hiszem a több munkahely és jobb minőségi munkahelyek, valamint több beruházás Európában, ezek azok a kulcsszavak, amelyek segíthetnek az európai költségvetés esetében is, hogy a költségvetés hozzáadott értékét konkréttá tegyük, és pontosan ezen két kulcsszó mentén, különösen a beruházásokat illetően nagyon fontos a tagállami, konvergen- a tagállami költségvetésekkel megvalósítandó konvergencia. A beruházások nagyon kényes téma a válság és a megszorítások idején mert a beruházások nagyon sok pénzügyi forrást igényelnek, és ezeket nehéz a válság idején ö, megtalálni de ez az egyetlen olyan elem, amely lehetővé teheti a fellendülést. És nagyon fontos, ismétlem, a szinergia az Európa és a tagállami költségvetések között. Tehát a 2012-es költségvetésünknek meg kell tenni az első nagy lépést egy pontos irányba, az, azaz legyen ez egy olyan költségvetés, amely a közép és hosszú távú fenntartható stratégiákat támogatja, tehát nem rövid lélegzetű stratégiákról van szó, és ebből a két nagy témából kell kiindulnunk. A 2012-es költségvetés keretében és már Strasbourgban egy állásfoglalásban megfogalmaztuk ezt a témát, amikor is azonosítottuk a legnagyobb témákat, amelyeket ez a stratégia tartalmaz. Nos, itt vannak a zászlóhajó kezdeményezések, amelyek valóban nagyon sok lehetőséget rejtenek magukba. De azt hiszem, hogy a több beruházás és a több munkahely vonatkozásában az új iparpolitika, az új képességek kialakítása a munkában a legfontosabb, valamint az ifjúság témája, hiszen nagyon fontos, jelentős téma a fiatalok munkanélküliségének témája. Tehát ezek a fő kezdeményezések a 2020-as stratégia keretében, és ezek fejezik ki azt a leginkább, hogy támogatjuk a munkát, a több munkát és a minőségi munkát. Nagyon fontos a szociális befogadás is, hogy a szolidaritásnak kifejezést adjunk, amely az Európai Unió szempontjából rendkívül fontos. Az állásfoglalásban egy másik témát is felvetettem, amely szintén nagyon fontos a költségvetésünk szempontjából, különösen 2012-ben, amikor lejár már a pénzügyi tervezés időszaka, és ezért még nagyobb jelentőséget nyer ez a téma, és ez nem más, mint a rugalmasság. Azt hiszem, hogy 2012 az utolsó előtti év a hatodik éve a programozási időszaknak, és ekkor valóban realistán módon használhatjuk a rugalmasságot, az 5%-os rugalmasságot, amelyet az intézményközi megállapodás 37-es cikke előirányoz. Most a tervezés időszak végén a rugalmasság valóban egy olyan dolog válik, amelyet teljes mértékben ki kell aknáznunk. De az egyéb rugalmassági mechanizmusokra is utalnék, amelyek szerepelnek az intézményközi megállapodásban. A következő költségvetésben ezek olyan eszközökké válnak, amelyeket szinte kötelességünk alkalmazni. Így például a rugalmasság a különböző fejezetek között, a rugalmassági eszköz maga, hiszen a programozási időszak utolsó előtti évében azt hiszem, hogy szükség van olyan eszközökre, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi működött, és mi működött kevésbé a programozási időszakban, amely a végéhez közeledik, és ilyen módon felépéseinket hatékonyabban tudjuk tervezni a jövőben. Van egy olyan téma, amiről a legutóbbi üléseken már sokat beszéltünk, ezek a negatív prioritások. Azt hiszem, hogy ezekkel is foglalkoznunk kell vitáink során. Megkezdődtek a szakbizottságokkal való találkozók, hogy náluk is begyűjtsük a különböző indikációkat az ágazati prioritásokra vonatkozóan. Természetesen a költségvetést velük egyet, egyetértésben mindenképpen hasznos költségvetéssé szeretnénk tenni a 2020-as stratégia szempontjából, amikor Európában több munkahely és minőségibb munkahelyek születnek. Köszönöm. Merci, euh, Madame Köszönöm, jelentéstevő asszony. Köszönöm kiváló dokumentumát, amely világos, euh, pontos és összeszedett. George Lavia kap Grazie Giovanni-nak, Köszönöm. Giovanninak hívnak valójában átkeresztel, de hát nem probléma. Köszönetet mondok Belcáni kollégának értékes munkájáért és az erőfeszítésért, amelyet végzett hogy a jövő évi költségvetést, a 2012-es költségvetést beillesz a 2020-as stratégia keretei közé. Tehát itt egy stratégiai folyamatról van szó, amelyet már a parlament elfogadott, és természetesen meg kell néznünk majd, hogy milyen következő lépésekre lesz szükség, és meg kell vizsgálnunk, hogy melyek az Európai Parlament prioritásai e tekintetben mivel ez egy olyan dokumentum, amelyről a plenárison szavazunk majd, és ez útmutatásokat tartalmaz az Európai Parlament prioritásaira vonatkozóan a következő évre vonatkozóan. Nos, azt hiszem, hogy ezért további erőfeszítést kell tennünk, hogy pontosabb iránymutatásokat fogalmazunk meg az Európai Bizottság irányába, azt illetően, hogy melyek a parlament prioritásai. Nyilvánvalóan a zászlós hajó kezdeményezések, az Európa 2020-as stratégia legfontosabb elemei, prioritások, amelyekkel széles körben mindenki egyetért, de ez a költségvetés, ahogyan többen is felvetették, a megszorítások költségvetése lesz, tehát a forrásokat koncentrálnunk kell. Nehéz arra gondolnunk, hogy nagyon sok prioritás kezdeményezést fogalmazunk meg, miközben megszorításokkal kell élnünk, a forrásaink bizonyosan szűkösek lesznek. Másrésztről üdvözlöm azt a módszert, hogy erősen bevonja a jelentéstevő a különböző szakbizottságokat. Azt hiszem, hogy a megszorítások költségvetése esetében is meg lehet határozni a forrásokat és prioritásokat annak érdekében, hogy hatékonyan kihasználjuk a rendelkezésünkre álló csekély forrásokat. Amikor a források volumene csökken, akkor a lehető legjobban kell felhasználnunk azt, amivel rendelkezünk. Az, hogy bevonjuk a, a szakbizottságokat a lehetőleg nagyobb mértékben, azt hiszem, hogy ez még inkább hozzájárul a források hatékony felhasználásához. Még egyszer köszönetet mondok a gazdasági kormányzásra való utalásokért. Ez az első év, amikor megszilárdítjuk ezt a ö, metódust, az egyeztetést a tagállami költségvetésekkel, mert Európa ezeket is ellenőrzés alatt tartja. El kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió költségvetése talán nem a legalkalmasabb ebben a pillanatban arra, hogy ez a rendszer valóban hatékonyá váljon. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba is még dolgoznunk kell a következő hónapok folyamán. Köszönöm. Elnök, köszönöm, kedves Giovanni. Tehát ezután a két remek bevezető után az olasz képviselő kollégák részéről ehhez a vitához most észak felé fordulunk. Haglund úr kért szót. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és Bázáni asszonynak nagy köszönetet mondanék a jó jelentésért. Néhány rövid megjegyzésem lenne a témához. Általában azt lehet mondani, hogy a megfelelő kérdésekről szól a jelentés. Különösen annak örülök, hogy a 2020-as stratégiának a megvalósításáról, végrehajtásáról is szó van, tehát hogy az magától nem fog végrehajtódni, kellenek hozzá a költségvetési eszközök és az ez évre tervezett költségvetés, amit a bizottság minden bizonyal jövő, az ez évre, illetve jövő évre javasolni fog, nem lesz megfelelő, nem lesz elég. Úgyhogy meg kell próbálni befolyásolni a követ, követ követ, költségvetést. A Lisszaboni stratégiával kapcsolatos kötelezettségvállásokra ugyanez vonatkozik. Az elnök említette, hogy bizonyos mértékben arra koncentrálunk, hogy szükség van a forrásokra, de nem kell túl mélyen belemenni az újraelosztásokba. A több éves keret köt minket, nagyon sok pénz ebben, ebben kötve van, de azért kellene tudni újraosztani az összegeket, meg kellene próbálni ezt aktívabbá tenni. A másik dolog, amit szeretnék megjegyezni. Lehet, hogy a jelentés angol fordításával magyarázható az, hogy egy kicsit talán a ellenséges hangot üt meg a jelentés a tanácssal szemben. Én azt javasolnám, hogy ennél egy kicsit konstruktívabb hangot kellene megütnünk hogy minden, minden fél elégedett legyen a megközelítéssel. Tehát inkább a megfogalmazásra gondolok, nem annyira a tartalomra. Szeretném elkerülni azt a helyzetet, amelyben karácsony előtt voltunk, és szerintem mindenki ugyanezt szeretné. ahogy elnök úr mondta, északi országból jövök, ahol egy ilyen, ilyen hangú jelentés jelentést nem látnának szívesen, az én kormányom például nem látná szívesen, és szeretném, ha ők megértenék, hogy a 2020-as stratégiához több pénzre van szükség, és hogyha megpróbáljuk már most, megpróbálunk nyomást gyakorolni a tanácsra egy ilyen hangvétellel, akkor az nem biztos, hogy pozitívabban befolyásolja a tárgyalások eredményét. Úgyhogy inkább hozzáállási kérdésről van szó, de fontos az igényeink alá húzása, és végül pedig igaza van abban, hogy a, hogy a ötös fejezet alatt el kell kerülnünk az állomány emelését. Elég, elég a létszám így is, és nincs szükség arra, hogy még több embert vegyünk föl. Ebben az egy, ebben mindig egyetértünk, de ahelyett, hogy átcsoportosítanánk az állományt, általában föl szoktunk venni új embereket, úgyhogy ezt meg kellene próbálni elkerülni. Tehát jó jelentésről volt, konstruktív módosítókat fogunk benyújtani, amelyek a kis kérdéseket, amelyeket az előbb említettem, meg fogják közelíteni. Köszönöm. Köszönöm tisztelt kollégák, és a módosítókat pedig majd módosítókkal kicsit még lágyítani lehet a, a jelentős hangnemét. Az egyik probléma Európában, hogy különböző módon fejezik ki magukat az országok. Egyes országok komolyabban fogalmaznak, vagy brutálisabb hangnemet ütnek meg. Bizonyosan nem ez Olaszország esete, vagy Francesca esete, de más országokban esetleg így van, ez más országokban viszont ellenkezőleg a dolgokat baráti, kedves, nagyon kesztyűs kézzel választott megfogalmazásokban kell kifejezésre juttatni. De tehát esetleg nagyon brutális dolgokat mondanak nagyon lágy megfogalmazásban. Nos, James Ellis a kapszót. Euh, Nem tudom, elnök úr. Látom itt Fernandez urat, aki franciául beszélt, Salvador angolul. Nos, én britként franciául beszélek, és akkor lassan a tolmácsokat is elbocsájthatjuk. Nos, egy más dolgot szeretnék elmondani, annyit, három dolgot a kommentárok után, mert igaz, hogy elkerülhet, igaz, az, hogy ez a megszorítás a költségvetése 2000 a 2012-es költségvetést illetően el kell kerülni a félreértéseket, hiszen az, hogy nem akarjuk a, kö- a megszorítások irányvonalát követni, ez nem a legjobb követendő út. Az első kommentárom a 21-es bekezdésre vonatkozik ebben a dokumentumban, és ahogyan Haglund úr is elmondta, meg kell vizsgálnunk az összes tevékenységünket, hogy megnézzük, hogy szükség van-e valamennyi kötelezettségvállalásunkra, angolul folytat. E Tehát csökkenti az EU költségvetési komitmentjeit annak érdekében, hogy a RAL csökkent. Tehát meg kell vizsgálnunk az összes költségvetési sort, hogy valóban szükség van-e ezekre, hogyha gyenge a végrehajtás ebben az évben, a 2011-es évben, akkor kérdés, hogy ugyanezt az összeget kell -e beállítani a költségvetésbe a következő évre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy ezt a vizsgálatot el kell végeznünk, hiszen minden egyes eurót lehető leghatékonyabban kell felhasználnunk. Másodszorban a 2020-ra vonatkozóan mm, a lehető legjobban el kell elkészítenünk ezt a tervet, de meg kell jegyezni, hogy nem kell minden egyes tevékenységre pénz a 2020-as stratégiát, illetően például a versenyképesség esetében nem pénzre van szükség, hanem esetleg a szabályozási megkötettségektől kell megszabadítani az embereket. Tehát itt nem pénzre van szükség, hanem fellépésre a tagállamokban. Végezetül a nyelvezet, és itt csatlakoznék Haglund úrhoz. Én ezeket a kommentárokat elég eh, keménynek tartom az ötös bekezdésben. Uh, Úgy gondolja, illetve hangsúlyozza, hogy eh, nem hogy minden eh, költségvetési csökkentési törekvés az az európai Szolidaritás alá. Mert meg kell nézni, hogy több tagállam jelenleg befagyasztotta költségvetését, Tehát azt hiszem, hogy itt eznél a résznél figyelnünk kell. A 2012-es költségvetésünknek azt kell kiemelni, amit meg kell tennünk az Európai Unióban annak érdekében, hogy előre haladjunk, de de nem szabad olyan képet közvetíteni a közvelémény felé, hogy még több pénzt adunk ki, hiszen én ezt nem tudom kommunikálni Angliában. Elnök, köszönöm. James Portas úr következik. A Sures szakbizottság részéről, és ő Lewandowski úrral folytatott vitát ebben a kérdésben. Nos, ennél elegánsabban nem is lehetne felvezetni engem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy eh, ha itt csak a nyelvezetről lenne szó, akkor hamar meg tudnánk állapodni. A probléma azonban az, és Franceskának is ez a problémája, hogy eh, tényleg eh, egy nagyon kellemetlen leckét kell megtanítanunk most. Az európai költségvetést állás, munkahely teremtésre kell felhasználni, illetve fenntartható növekedési stratégia kialakítására. Ebben egyetértünk, mi szerintünk erről szól az európai költségvetés. Ugyanakkor most mégis az a lehetőség áll fenn, hogy egy olyan költségvetésünk lesz, amely a 0% növekedést szolgálja. Sőt, valójában reál értéken számítva csökkenés lesz, hogyha az inflációt is figyelembe vesszük. És innentől kezdve el lehet gondolkozni azon, hogy ére valamit a 2020-as stratégia, mert szerintem akkor nem sokat ér, innentől kezdve csak üres szavak. Itt eltér a véleményem Balzani asszonyétól, mert szerintem meg tudjuk oldani mindezt úgy, hogy az európai és nemzeti költségvetések szinergiáit jobban kihasználjuk. Én egyetlen egy szinergiát látok csak, a 2020-as célokat. A jövőbeni nemzeti költségvetésekben az a szinergia van, hogy mindenhol csökkentik a kiadásokat, nincsen más szinergia, mindenhol csökkentik, csökkentik, csökkentik a befektetéseket, az állami befektetéseket, az állami kiadásokat, semmilyen más szinergiát nem látok. nyilvánvaló, hogy én támogatom azt, hogy a negatív prioritásokat is világosan megfogalmazzuk annak érdekében, hogy a lehető legjobb európai költségvetést hozzuk létre, illetve a rugalmasságot ki tudjuk aknázni. Száz százalékig egyetértek mindezzel. Nincsenek nagy illúzióim az európai szemeszterrel kapcsolatban sem. Különös tekintettel arra, hogy az úgy összeáll nem látom, hogy ennek révén jobb koordináció alakulhatna ki. Egyetlen egy célja van. A megszorítások, megszorítások, megszorítások. És kedves kollégák közül nyilvánvalóan sokan nem értenek egyet ezzel, de szerintem a megszorítások nem hoznak létre új munkahelyeket. Köszönöm. Bizonyosan és hogyha nincs víz, akkor nem lehet locsolni. Uh, Isabel Durand. Isabel Durand. Köszönöm. Elnök úr, köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak, és támogatjuk elképzeléseit különösen ami az Európa 2020-as stratégiát és a munkahelyteremtést illeti. Egyetértek az elhangzottakkal, a megszorítások valamennyiünk szemére a kényszert jelentenek, de ez nem egy politikai projekt, hiszen egy politikai projekt tevékenységeket, munkahelyeket generál, néha a megszorítások az út részét képezik, de nem lehetnek célok önmagukban. Nos, ezért támogatom az, a jelentés irányvonalát. Most a helyzetre való tekinteten ne higgyük azt, hogy a jelentésnek néhány megjegyzést kell tartalmaznia azt illetően, ami jelenleg az arab világban történik. Ez egy kérdés, hiszen részletezzük a költségvetést, az iránymutatásokat. Azt hiszem, hogy ami most történik az arab világban, az meghatározó, és talán egy észrevételt megérdemelne ebben az állásfoglalásban. Merci. Köszönöm, Izabel. Hogyha ezt szeretné, akkor írjon egy módosítót ebben a tárgyban. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnket érdekelni fogja ez, Görön Ferm. Uh, Köszönöm, elnök úr. én, ahogy Karl Hanglund, szintén északi országból jövök, és Finnországban nagyon őszinte a politikai vita hangneme, de lehet, hogy ez nem ugyanígy van, amikor az Európai Unióval ápolt kapcsolatokról van szó. És különösen most igaz ez, amikor az anti-EU-s párt a leggyorsabban növekvő párt. Nem úgy reagálta, nem úgy reagálnak, hogy Karl Hanglund, mivel úgy érzem, hogy eléggé diplomatikus hangot ütött meg Francesca, de Kárlal egyetértek abban, hogy nincs semmi ok arra, hogy a megfogalmazáson akadjanak fenn, az a lényeg, hogy a tartalmon, tartalomra koncentráljunk. A meg, tehát a megfogalmazásnak tudunk javítani, az jó, de koncentráljunk a tartalomra. Ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom elmondani, ahogy Düram asszony is mondta, az Európai Unió új kihívásaira kell koncentrálnunk, és ezzel kapcsolatban kell nyilatkoznunk, hiszen az EU 2020-as stratégiáról és a munkahelyekről és a befektetésekről van szó. Szeretném, hogyha különböző fejezetek és költségvetési sorokkal kapcsolatban nem adnánk be módosítókat, és jól tette Francesca, hogy ő is ezt tette, és nagyon kérem a többi bizottságot és a többi frakciót is arra, hogy ne tegyék ezt, mert akkor nagyon, nagyon hosszú lesz a jelentés. Tehát tartsuk meg azokat az elveket, amelyekért tavaly is harcoltunk, a mi frakciónk néhány módosítót be fog nyújtani, egyet vagy kettőt nem tudom pontosan, az mégpedig arról, hogy mennyire fontos, hogy a Francesca által említett kihívásoknak feleljen meg az Európai Unió költségvetése, de a Durán asszony állított új kihívásoknak is meg tudjon felelni. Tehát a kihívásoknak való megfelelés képességére kell koncentrálnunk, ezt tartom legeslegfontosabbnak. Köszönöm. Köszönöm, Görön. Én is támogatni szeretném ezt a filozófiát, ha így mondhatom, ezeket az iránymutatásokat, amelyeket jelentéstevőnk kialakított, és amelyet Gerán Ferm is kiemelt az imént. A bevez, bevezet itt egy érdekes árnyalatot az anyag. A svédek és a finn, a svédül beszélő finn különbözőképpen fejezik ki egymást. Ezek nyelvi árnyalatok, és ez valószínűleg tovább árnyalja majd ezt az egész vitát. Andreasen asszony utolsó felszólalóként. Thank you, Chairman. Eh, Köszönöm, elnök eh, úr csak szeretném megismételni azt az érvet, amit a 2011-es költségvetés vitájának hasonló szakaszában is mondtam. Az Európai Unió és az Európai Parlament nem túl sikeresen készíti el a költségvetéseit. Ennek a legfőbb bizonyítéka a sok transfer, amiről kénytelenek vagyunk szavazni, illetve a sok el nem költött pénz az év végén. Azt gondolom, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a költségvetési folyamat. Ebben a gyakorlatban, a költségvetési gyakorlatban nem látok növekedési lehetőséget, inkább azt látom, hogy csökkenteni lehet reálértéken számolva a kiadásokat. A másik dolog, amit ismertetni szeretnék, vagy mondani szeretnék, az az, hogy a 2020-as stratégia nem módja a válságból való kilábalásnak. Valójában már korábban kellett volna egy ilyen stratégiát létrehozni, sőt legjobb esetben a Lisszaboni stratégia kellett volna, hogy ezt a szólt szolgálja. Tehát Balzán asszony, amikor a 2020-as stratégiára utal a jelentésében, azzal egyáltalán nem teszi hitelesebbé a további finanszírozásra vonatkozó igényt a 2020-as stratégia vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm azt. Francesca, zárszó ezen az meccsel a végén. Köszönöm. Köszönetet mondok minden felszólalónak. Úgy tűnik, hogy egyetértünk abban az elképzelésben, hogy a fontos témákra összpontosítsunk, és a lehető legjobban valorizáljuk a 2020-as stratégiát. Ismétlem, hogy az elgazati prioritások meghatározása csapatmunka lesz majd, a különböző szakbizottságok részvételével zajlik. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a költségvetési folyamat nagyon fontos szakaszában vagyunk, amikor meghatározzuk az iránymutatásokat, és aztán lesznek majd kényesebb pillanatok is, amikor a számokkal, a számadatokkal kell foglalkoznunk, és akkor lehet majd konkrétabban érvényesítenünk a politikai prioritásainkat. Ezzel kapcsolatban mivel látom, hogy most már újra visszatért a negatív prioritások kijelölésének témája is. Nos, az is lehetséges, hogy mindez azzal zárul majd az a folyamat, hogy nem határozunk meg negatív prioritásokat, hiszen a költségvetés már így is nagyon csekély összegű. Mégiscsak felszólítanék mindenkit, hogy konkrét javaslatokra összpontosítson, amikkel esetlegesen negatív prioritást tudunk megfogalmazni. Tehát tovább zajlanak majd a találkozók a különböző szakbizottságokkal, hogy hatékonyabb politikai olvasatát alakíthassuk ki a költségvetésnek, amely a bizottságtól érkezik majd április végéig. És aztán van még egy másik dolgunk. A költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalás megfogalmazása május elején, amikor az ágazati prioritásokat meg tudjuk határozni a szakbizottságokkal való találkozók után, és már konkrétabb számokat tudunk megfogalmazni. Hiszen ebben az évben, ahogyan mondtam, a bizottság javaslata némileg eltér majd attól, ami a pénzügyi terv alapján várható lenne. Köszönöm. Merci beaucoup, Francesca. Köszönöm, Francesca. Köszönöm minden hozzászólónak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban döntöttünk február 7-i ülésünkön, hogy a határidőkre való tekintettel sajnos nem tudjuk tiszteletben tartani a szokásos fordítási határidőket, tehát a módosítókat március 8-a 12 óra előtt angol nyelven kell benyújtani, és ez a svédek problémáját is megoldja majd. Nos, köszönetet mondok mindenkinek, és nem tárgyaljuk most az ötös pontot, amely ide kapcsolódik tett a parlament költségvetésére vonatkozó hasonló pontot a Fernandes úr által mondottak fényében. Majd visszatérünk erre a pontra később. Azt javasolom, hogy térjünk át a 20-as napi rendi pontra a jelentéstevő Helga, aki most több elcsoportosítási kérelmet mutat be nekünk, de jelenleg csak a külügyi szolgálat javára végzendő átcsoportosítást vizsgáljuk meg. Patrick Child, aki a külügyi szolgálat pénzügyi részlegének vezetője, ő fogja ezt majd bemutatni. Haglund úr, azonnal áttérhetünk az ön témájára, tehát azt javaslom, hogy most csak a külügyi szolgálattal kapcsolatos átcsoportosítást nézzük meg szavazással, és aztán Haglund úr témáját annak érdekében, hogy az időt a lehető legjobban kihasználhassuk minden kolléga számára. Helga tehát be tudja mutatni ezt az átcsoportosítást a külügyi szolgálat javára. Köszönöm. Okay, thanks, um, Alain. The EAS has, um, has... Köszönöm szépen. Az külügyi szolgálat egy transfert adott el, amely az épületek biztonsága és felügyelet és más és működési kiadások ból 1,6 millió euró értékben. A szolgálat azt állítja, hogy ez bizonyos bizottsági szolgálatoknak fog meg, fogja lehetőség, lehetővé tenni szerződéses dolgozók felvételét, hogy az új, épületben dolgozzanak, és az új vonal a szolgáltatási szint oldaná meg, és az infrastruktúra és, a fel, és az épületekkel kapcsolatos irodára vonatkozna. Tehát az első ö, ö, megjegyzésem az lenne ezzel kapcsolatban, Kétségem van a felől, hogy a bizottság állományát finanszírozzuk a, ebből a költségvetésből, a külügyi szolgálat költségvetéséből. Szeretnék magyarázatot kérni, hogy ez miért van. Nem lehetne, hogy inkább a bizottság költségvetéséből finanszíroznánk az említett alkalmazottakat és ezen kívül több információt szeretnénk a szolgáltatási szint megszervezésével kapcsolatban is megkapni. Amikor kollégáim véleményét meghallgattam, akkor majd visszatérek az ajánlásaimhoz. Köszönöm. Köszönöm. Nem kértek szót a kollégák, talán Child úr közvetlenül válaszolhat is a jelentéstevő ezen kérdésére, igazgató úr. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el azt, hogy nyilván most először kell menedzselnünk a költségvetésünket, és eh, egy tanulási eh, folyamat eh, részesei vagyunk. Ez a, az átcsoportosítás, ahogy a raportőr is mondta, arra a célra szolgál, hogy azt a célt szolgálja, hogy bizonyos szolgáltatásokat ki tudjunk fizetni, amelyeket az Európai Bizottság egyes szolgáltatásai, szolgálatai számunkra biztosítanak. Adminisztratív támogatásról van szó, különös tekintettel azon alkalmazottak vonatkozásában, Eh, akik eh, a tanácsi titkárságról jöttek át hozzánk, és akiknek eh, korábban az egészségügyi ellátását, a fizetését és egyéb adminisztratív ügyeit a tanács szolgáltatásai, szolgálatai intézték. Most pedig mi azt szeretnénk, hogyha innentől kezdve a bizottság szolgálatai intéznék ezeknek az embereknek az ügyeit, ezért pedig fizetnünk kell. Ez normális kapcsolat az intézmények között, és így tudjuk megakadályozni, megelőzni azt, hogy a külügyi szolgálatnak magának is saját adminisztratív szolgálatokat kelljen felállítania, mert ez megszerezhető, ezek a szolgáltatások a bizottságtól is, ahol pedig a méretgazdaságosság miatt olcsóbbak ezek a szolgáltatások. Arra kell még odafigyelni, hogy a megfelelő költségvetési sorban megfelelő összeg szerepeljen ahhoz, hogy a teljes alkalmazotti állomány vonatkozásában ezeket a szolgáltatásokat biztosítani tudjuk. A javaslatunk szerint az épületbiztonsági költségvetési sorból csoportosítanánk át, mert ott úgy látjuk, hogy nincsen szükség a teljes összegre az új épület vonatkozásában, mert csak az év végén fogunk költözni. Ez az a költségvetési sor, ahol jelenleg azonosítottunk egy kis töbletet. De a lényeg mégiscsak az, hogy a kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk, nevezetesen a bizottsággal szemben, akik támogató szolgálatokat fognak nyújtani nekünk, mert eh, ilyen szolgálatok létrehozása a külügyi szolgálaton belül nem lenne hatékony. Vannak még olyan további tevékenységek is, amelyeket eh, az Európai Bizottság fog ellátni a mi alkalmazottaink vonatkozásában. Köszönöm. Euh, Köszönöm biztos szeretnék lenni abban, hogy jól értettem, ez a fajta átcsapartosítás, amire most szükségük van, mert ez a szolgálat felelősításának első éve, és így az Európai Külügyi Szolgálat és az eredeti szolgálat, a személyzet eredeti szolgálata, tehát az Európai Bizottság között átcsoportosításra van szükség, és a jövő évben már nem lesz szükség ilyenfajta kapcsolatra, ilyenfajta könyvteli kapcsolatra az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság között például. Well, well, I, I... Ez egy egyszeri alkalom, ugye? Igen, egyetértek abban önnel, hogy ez gyakorlatilag a... hogy ezek eh, ilyen kezdeti problémák. és később, illetve a tavaly az év vége felé lett finalizálva a mi felállásunk, amikor már késő volt ahhoz, hogy az akkori költségvetésbe bekerüljenek ezek a tételek. Jövőben, a jövőben ennél sokkal pontosabban szeretnénk megtervezni a költségvetésünket, és nem lesz szükség ilyesmire. Szerintem Portes úr kért szót. Eh, Sr. Presidente, eu gostava de lhe perguntar Köszönöm, elnök úr. Én szeretném megkérdezni, hogy, hogy a hat átcsoportosítás együtt tárgyaljuk-e csoportban, ugyanis akkor szeretnék ezzel kapcsolatban néhány szót mondani. A 1500 euró havonta a képviselők asszisztensi szolgálataira. Erről van szó. Erről most erről már szavazunk? Majd, majd később fogjuk megtenni. Csak kérdezném. Tehát a 20-as napi rendi ponthoz tartozik ez is, de erről mikor fogunk beszélni, elnök úr? Később? Később. Más nem kett szót. Jelentéstevő asszony mit ajánl? Um So given um, the general mivel mindenkinek érdeke fűződik a külügyi szolgálat elindításához, ezért én javaslom az átcsoportosítás engedélyezését. Köszönöm. Mi volt? Köszönöm, tehát szavazásra bocsájtom ezt az elcsoportosítást, és csupán ezt az elcsoportosítást, a többit majd ezután megvizsgáljuk. Tehát ki van ezen ö, mellett? Köszönöm. Ki van ellene? Egy ellenszavazat, ki tartózkodik? Nincs tartózkodás, tehát elfogadtuk széles többséggel. Köszönetet mondok önöknek, most pedig visszatérünk majd a többi elcsoportosításra, Helga Trüppel témáira mindjárt, de most azt javaslom, hogy térjünk át arra a két jelentésre, amelyet Haglund kollégánk mutat be, az egyiket Ann Jensen helyettesítve, és a másikat a saját maga nevében. Az első jelentés a harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés támogatás jövője címet viseli. Ez a 11-es napirendi pont, Haglund úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy hajlandó rugalmasságot mutatni a napirenden. Ahogy a elnök úr is mondta, Anne Jensen asszony készítette a jelentést, de sajnos nem tud itt lenni a körünkben. Érdekes véleményt készített, amely bizonyos fokig azt a bírálatot folytatja, amely ez, ez, erre a fejlesztési politikával kapcsolatos új módszerre vonatkozik a számvevőszék igen bíráló jellegű jelentést készített ezzel kapcsolatban, és szerintem nagyon hasznos, hogy ezt mi most kicsit tovább visszük például az, hogy nem lehet egyfajta megközelítést alkalmazni minden országra vonatkozólag, bár pedig a bizottság ezt próbálja megtenni, és Jensen asszony megpróbálja ezt, ennek, ezt aláhúzni. Az, aztán megpróbálja a kockázatkezelési keret problémát is leírni, ezt is tovább kell fejleszteni. Aláhúzza azt a tényt is, hogy nyilvánosságot nem csak az adományozó, hanem a partnerországokban is jobban kell tájékoztatni arról, hogy tulajdonképpen mi is folyik, milyen, hogy működnek ezek az eszközök, és ezzel kapcsolatban szeretné, a, a, hogyha nyilvánosságot behatóbban tájékoztatnánk. Az Európai Fejlesztési Alapról és annak a költségvetésítéséről elég hosszú vita folyik már, ezt is nagyon jól bemutatja és bemutatja a történeti és intézményi hátteret is, amely a mai helyzethez vezetett. Végül pedig aláhúzza Ann Jensen asszony azt is, hogy magasabb fokú koordinációra van szükség a, harmadik országok költségvetésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések a politikák között, mivel ma nagyon sokszor ez a helyzet. Azt is hangsúlyozza, hogy a különböző követelményeket egyesíteni kéne különböző országokra vonatkozóan, ugyanis jelenleg köve, különbözők a követelmények ezek tulajdonképpen a legfontosabb gondolatok Jensen asszony jelentésében. Megígértem, hogy röviden szólok, úgyhogy ezzel be is fejezem, elnök úr. Köszönöm. Bon, merci. Köszönöm. Akkor valójában itt arról van szó, hogy válaszolunk az Európai Bizottság zöld könyvére. Én személy szerint megjegyezném azt, hogy a dél-mediterrán térségben rendkívüli események zajlanak, és ennek eh, kapcsán is a segélyezésünk feltételrendszerét eh, újra meg kellene vizsgálnunk. Görán kért szó. Um, Igen, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne nekem is ehhez a témához. Arra petően egyetértek Jensen asszony eh, véleményével, úgy érzem, hogy a véleményének alapvető iránya jó, de szeretnék néhány dolgot hozzátenni még, esetleg módosítónként is be fogom ezeket nyújtani. Először is hangsúlyoznunk kell, mégpedig még jobban hangsúlyozni, hogy a költségvetésről szóló jelentésnek nagyobb hangsúlyal kell szerepelni a fejlesztési politikában a mainál. Igen, sok elvi ok miatt. Ugyanis ez egy olyan nem bürokratikus eszköz, amelyet nagyon jól tudunk alkalmazni annak, érdekében, hogy demokratikus kapacitást fejleszteni tudjuk. Másfelől még pontosabban kell fogalmaznunk a világos indikátorok kérdésében, az, az értékelés témájában világos ellenőrzés és világos indikátorok alapján elkészített értékelésre van szükség, hogy mindez hatékonyan folyjon. Jensen asszony ugyan megemlíti azt is, hogy be kell vonni a demokratikus, illetve a polgári társadalmat. E, itt is precízebben kéne fogalmaznunk. Nagyon fontos, hogy ezt az eljárást átláthatóvá tegyük, és itt nem csak a kormányokról van szó, hanem szisztematikusan be kell vonni a parlamenteket, a civil szervezeteket és minden más résztvevőt ezeknek az eszközöknek a megvitatásában. Végül pedig az Európai Unión belüli koordináció kérdésére térnék át. Az Európai Unió egyik legnagyobb ereje az, hogy unióként sokkal nagyobb súlyjal tud nyilatkozni, mint az egyes tagállamok. És mi el tudjuk érni, hogy a bürokráciát csökkentsük, ne csak saját államainkban, hanem a fogadó országokban is. Tehát a koordinációra is több hangsúlyt kellene fektetni ennek az eszköznek a szempontjából is a tagállamok között, annak érdekében, hogy a költségvetési támogatás eredményesebb legyen. Néhány módosítót be fogunk nyújtani ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy alapvetően a vélemény irányvonalával egyetértünk. Köszönöm. Sidonia. Köszönöm, Gören. Sidonia aki Koszkosziki kollégánk helyett szólal fel, aki a néppárt jel árnyék jelentéstevője. Köszönöm, elnök úr. Itt van egy levél Kozlovski úrtól, amit felolvasok, mert a néppártban ő a felelős ennek a véleménynek. Tehát ez az a levél, amit nekem ő elolvasásra átadott. Kedves elnök úr, kedves kollégák, nagyon sajnálom, hogy jelenlegi zágrábi tartózkodásom miatt nem vehetek részt az önök ülésén, és nem beszélhetek a fejlődő országok költségvetési támogatásáról. Levelem elején szeretném tiszteletemet kifejezni, illetve gratulálni a raportőrnek. Ez a vélemény szerintem fontos és jól összpontosított. Különösen fontos ez a jelentés a Költségvetési Bizottság szempontjából. Úgy gondolom, hogy az Európai eh, Fejlesztési Alap eh, költségvetéset is költségvetés részévé tétele nagyon fontos a, a fejlesztési politika szempontjából, tehát egész egyszerűen be kellene emelnünk a költségvetési ö, körbe ezt az alapot is. Ez nem lesz jelentős hatással a raportőr eredeti e, gondolatára. A fejlesztési segélyek önmagukban is nagyon fontosak. A költségvetési támogatás egy fejlődő ország költségvetésének komoly részét teheti ki. Ezért is e, szükséges, hogy ezek a tagállamok, számít, ezek a fejlődő államok számíthassanak erre a támogatásra, mégpedig több éven keresztül. Az európai tagállóságnak jobban koordinálniuk kell ezt a feladatot, ez az egyik fő feladata az OECD Task Force-nak, mert ha átfedések jelentkeznek, az ilyen jellegű politikák körében, akkor bekövetkeznek azok a problémák, amelyekre Jensen asszony is utal. A költségvetési támogatás egy olyan fontos eszköz, amely szükségessé teszi ennek a témának a megfelelő súlyú kezelését. Köszönöm. Um, én, is, én azt is alá szeretném húzni, hogy tanulnunk kell a múltban elkövetett hibáinkból. Különösen tudjuk azt, hogy a fejlődő országoknak nyújtott segítség, segély idő, bizonyos országokban a korrupciót támogatta, és nem azokat az embereket, akik leginkább, akiknek leginkább szükségük volt erre a pénzre. És itt különösen a nőkre gondolok én Jöránnal egyetértésben azt szeretném, hogyha szisztematikusabb megközelítést alkalmaznánk, tanulnánk a hibáinkból, és azt kellene megkérdeznünk, hogy hogy tudunk egy olyan nagyon világos indikátorrendszert kidolgozni, amelyel, amelynek segítségével be tudjuk vonni a parlamenteket, a civil szervezeteket és az egész társadalmat, tehát ne csak az elitet ö, támogassuk az összegekkel. Nem azt mondom ezzel, hogy az elit rossz, csak azt, hogy széles szélesebb, rétegnek kell, hogy eljusson a támogatás, és ezt kell átgondolnunk, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Módosítókat fogunk benyújtani ezzel kapcsolatban, és még hadd engedjek meg magamnak egy utolsó politikai megjegyzést. Át kell gondolnunk az, az autoriter országokkal kapcsolatos hozzáállásunkat, Líbiához, stb. Ez egy olyan tár, téma, amelynek politikai befolyása és hatása is kell, hogy legyen. Portás úr, kíván valamit hozzáfűzni? Quero dizer que subscrevo inteiramente o que foi dito, quer pelo colega. Köszönöm. Azt akartam mondani, hogy teljes mértékben támogatom Trüppel asszony gondolatait, illetve Farmúr támog- gondolatait. Egyetlen egy dolgot tennék ehhez hozzá, az az, hogy rugalmas válaszra van szükség az EU részéről, hogyha valamilyen fejlemény bekövetkezik egy fejlődő országban. Egy példát mondok erre. Egyiptomban az Európai Bizottság delegációja, nevezetesen a külügyi szolgálat delegációja továbbra is támogat olyan nem kormányzati szervezeteket Egyiptomban, amelyeket a korábbi rendszer állított fel. Például egy olyan szervezetet is támogatnak anyagilag korábban, amelynek a vezetője Mubarak felesége. A más szervezetek pedig, amelyek korábban titokban voltak kénytelenek tevékenykedni, továbbra sem kapnak EU-s támogatást, mert nagyon lassan őrölnek malmaink. Köszönöm. Oui, merci, cher ami. Köszönöm, kedves barátaim, ahogyan önök közül többektől is hallhattuk, azt hiszem, hogy számításba kell vennünk a legutóbbi fejleményeket a földközi tenger déli partján, fekvő országokban különösen, és meg kell vonnunk a mérlegét azon segélyeknek, amelyeket biztosítottunk azon országoknak, melyek kormánya nem demokratikus. És sajnos a legtöbb esetben ez a helyzet a fejlődő országok esetében és megállapíthatjuk, hogy a hatóságok közvetlen vagy közvetett módon a saját javukra használják ezeket a segélyeket, ugye a diktátorok javára, vagy pedig az is lehet, hogy azt telepítjük meg, hogy valóban eljut a segély a lakossághoz, de bizonyosan nem az a célunk, hogy a diktátorokat támogassuk ezekkel a segélyekkel. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, ezen jelentés kapcsán, hogy általános mérleget vonjunk ezzel a témával kapcsolatban, és esetlegesen megváltoztassuk orientációnkat. Ami pedig Anjensen jelentését illeti, tehát köszönetet mondok Haglund úrnak, amiért bemutatta ennek főbb jegyeit. A módosítók benyújtásának határideje március 15 dél. A jelentést március 31-én fogadjuk majd el, és júniusban fogadunk el egy állásfoglalást erről a témáról a plenárison. Nos, tehát időközben Hans-Gert Pöttering megérkezett, üdvözlöm őt, köszönöm, hogy eljött. 10 óra 30-ra irányoztuk elő az önök témáját. Haglund úr egy negyed óra maradt. Negyed óra alatt jelentéstevőként Haglund úr be tudja mutatni nekünk a 12-es napirendi pontot a napirenden. A hetedik kutatási keretprogram félidős értékelése címmel ha rövid tudna lenni, akkor jó lenne, hogyha be tudnánk tartani az előirányzott időket, Hans Gerd Pötteringet, 10.30-kor el tudjuk kezdeni, jelentéstevő úr. Thank you, Chairman. I'm gonna try to be... Köszönöm, elnök úr, megpróbálok hatékonyan fellépni. Egy véleményről van szó, amely a hetedik keretprogram értékeléséhez tartozik, és különösen a költségvetési szempontokra koncentrál, úgyhogy meg lehet oldani röviden nem túl hosszú, persze ez a karakter, megengedett karakterszám miatt is van. Nagyon fontos kérdésről van szó, és ez a kérdés kapcsolódik a Balzáni asszony által bemutatott kérdéshez, a jövő évi jelentéshez. Meg kell nézni, hogy az legfontosabb politikáinkat hogy tudjuk a 2020-as stratégiával összehangolni, és a hetedik program az egyik ilyen nagyon fontos kérdés. Meglátjuk, hogy mit lehet tenni természetesen legelsősorban az ITRE szakbizottság felelősségi körébe tartozik, de véleményt adunk mi is. Szeretném azzal kezdeni, hogy biztosítanunk kell, hogy a 2020-as célokkal harmoniál, harmonizáljon a hetedik kutatás keretprogram is, és, az új és, és meg kell nézni, hogy milyen konzekvenciákat tudunk levonni a jövőre vonatkozóan a keretprogram megvalósítása, illetve a 2020-as stratégia megvalósítása területén is. Ezt nagyon fontos aláhúzni. Azon kívül azt szeretném még aláhúzni, hogy az, a félidős értékelés egy sor hiányosságot föltár a jelenlegi keretprogram végrehajtásában. A bizottság komolyan kell, hogy vegye ezeket a megjegyzéseket, ezt is nagyon fontos hangsúlyoznunk hatékonyabban kell megvalósítani a keretprogramot annak érdekében, hogy minden célt meg tudjunk valósítani, minden célkitűzést el tudjunk érni a kockázatmegosztó finanszírozási eszközt is szeretném megemlíteni, amely jó eszköz, de nem elég könnyű hozzá hozzáférés. Néhány országnak nincs hozzáférése a kutatás finanszírozása területén ehhez az eszközhöz, úgyhogy ez, ezen is van még javítani való. Következő lehetőséget kell arra nyújtani, hogy a KKV-kat még nagyobb mértékben bevonjuk a kutatásfejlesztésbe annak érdekében, hogy még több munkahelyet tudjunk teremteni. Azt is szeretném aláhúzni, hogy amikor az kutatási infrastruktúrát tekintjük, amelyet az EU finanszíroz, és leginkább hivatalos közkutatásokra való, eh, hogy, hogy, hogy, lehet, hogy, a, hogy, hogy lehet elintézni, hogy a magánvállalatok is eh, nagyobb részesedést vállalja, vállalhassanak ebbe. Aztán a magas kockázatos, magas kockázattal járó kutatást is szeretnénk ösztön, ösztönözni, általában túlságosan eredményorientáltak vagyunk, nem szeretünk kockázatot viselni, pedig a kutatásnak ezt is meg kellene, be kellene vállalni. Ezt is szeretnénk aláhúzni a véleményben. Tulajdonképpen ezt szerettem volna mondani, elnök úr, és nagyon nagy érdeklődéssel hallgatom kollégáim véleményét erről az igen fontos témáról. Köszönöm. Alors, de Ketten kértek szót, kérem, hogy legyenek rövidek. Vogan úr Köszönöm. Tudom, hogy szorít az idő, ezért röviden fogok itt hozzászólni. Először is Hagland úrnak köszönöm a támogatást és a javaslatokat is. Csak néhány dolgot mondanék el a témához kapcsolódóan. A bizottságban már elkezdődött az FP8 hoz kapcsolódó konzultáció. Szeretném, hogyha itt, amit mi az FP7-tel kapcsolatban elmondunk, az oda is eljutna, hogy levonják a megfelelő következtetéseket. Beszéltem az FP7-ről Velszi és angol intézetekkel, és ezek a kutatóintézetek az egyszerűsítés fontosságára hívják fel a figyelmet, ami itt is szerepel, tehát a pályázati rendszert kell egyszerűsíteni, illetve az egész folyamatot egy kicsit átalakítani. Többek között azt mondták, hogy nagyon rövid határidők állnak rendelkezésre, nem lehet a projekteket kidolgozni ennyi idő alatt, illetve az EU más tagállamaiban nehéz partner kutatóintézeteket találni, ehhez is segítséget szeretnének kapni, hogy a határon átnyúló projektek létrejöhessenek. Haglund úr másik fontos megfigyelése a KKV-kkal és az iparral kapcsolatos. Fontos, hogy ők is részt ve- fontos, hogy kutatómunkát végezzünk, ugyanakkor ezek később vezessenek el munkahelyteremtéshez is. Tehát a KKV-k és az ipar lássák hasznát a kutatómunkának. Köszönöm. James. Köszönöm, James. Uh, uh, Köszönöm. Sajnos nem voltam itt uh, az elején, amikor Haglund úr beszélt, de a hatos bekezdésben ugye az egyszerűsítésről van szó, a Sure Bizottságban is beszéltünk erről, 13 ezer kutató már kifejezte azt, hogy nem hajlandó részt venni ebben az egész folyamatban, mert zaklatónak érzik eh, az egész folyamatot, érdemes tehát ezt eh, is figyelembe venni. Cavallo eh, kolléganő jelentésében is már szerepelt az egyszerűsítés. Jó lenne, hogyha konkrétan szerepelne valami olyasmi, ebben a e, mondatban, hogy szeretnénk hozzájárulni a még létező viták feloldásához. Ha több ezer emberről, kutatóról van szó, akkor az Európai Bizottságnak tennie kell valamit, hogy ez a probléma megoldódjon, tehát az FP8-as programra e, már eredményeket szeretnénk látni. Köszönöm, James. Szeretném hozzá fűzni, hogy ahogyan a jelentéstevő elmondta, ez egy olyan téma, amely rendkívül fontos az Európa 2020-as stratégia sikere érdekében, a jövőbeli kutatási keretprogram előkészítése érdekében. Nem ö, szeretnék most mérleget vonni arról, hogy hogyan működik a jelenlegi program. Talán egy módosítót is be fogok nyújtani az anyaghoz, hogy kifejezzem, hogy Franciaország esetében a kutatási, az európai kutatási programok kis része francia állami vagy magánkutatási központokra vonatkozik, ez viszonylag jól működik. De itt van a tagállami költségvetés, amely négy-ötszöröse annak, és nagyon sok európai országban hasonló az arány, mint az európai forrás, és még mindig vannak jelentős archaizmusok ebben a mechanizmusban. A magán és állami szervezetek és az ipar nem kerülnek egymással kapcsolatba, nem folytatnak perbeszédet, és minden konstruktív erőfeszítés, amelyet az Európai Kutatási Keretprogram keretében tettünk, hogy egy hálózatot hozzunk létre, hogy a laboratóriumok, a kutatók, a központok együtt dolgozzanak. Nos, itt még mindig nagyon sok tennivaló van a kutatók részéről ennek a szellemnek a megvalósítása érdekében, amely szerepel a kutatási keretprogramban. Most meg kell próbálnunk ezzel, ezt a szellemet belelehelni a tagállami kutatási programokba is. Ez Bálcáni asszony jelentésének lényege is, valamint a SURE szakbizottság munkáinak is az a lényege, az az, hogy megpróbáljuk használni az európai költségvetést és az európai programok példáját arra, hogy a tagállamok is megtanulják, illetve ezen inspirálódva együttműködjenek egy kormányközi keretben esetlegesen, de hogy mindenféleképpen a saját forráskezelésükben is példát vegyenek arról, ami közösségi szinten sikeresen működött. Nos, tehát köszönetet mondok. Jelentéstevő úr, zárszóként még kíván szólni nagyon gyorsan. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégáim megjegyzéseit. Csak azt szeretném mondani, hogy lesz még egy vélemény az FPA-ről, mert lesz egy jelentés is, és azzal kapcsolatban is véleményt fogok majd készíteni. Tehát az a nyolcadik kutatási keretprogrammal kapcsolatban is lesz majd vélemény. Köszönöm. Nagyon jó emlékeztetni szeretnék arra, hogy március 16-án 13 óra módosítós benyújtásának határideje, itt 31-én szavazunk kerül a véleményről, az ITRE pedig valószínűleg április 12-a 13-a ülésén szavaz, a plenáris szavazás pedig még megerősítendő május hónapra van kitűzve. Nos, tehát a tervezett időpontban el is érkeztünk a hatos napirendi pont megvizsgálásához. Eszmecselek következik Martinez Martinez alelnökkel, akit üdvözlök, valamint Hans Gellert Pötteringer, örülök, hogy viszont Elmondtam a kollégáknak, hogy néhány héttel ezelőtt az előző palottában fogadták Hans-Gert Pötteringet, aki megkapta az idegen légió parancsnokának pour les services éminents. Becsületrendjét. <laughs> És mindezt az európai ügy érdekében végzett szolgálataiért, illetve a francia-német megbékélés ügyében végzett szolgálataiért kapta. Nos, ők foglalkoznak az Európai Történelem Háza projektjével, különböző dokumentumokat nyújtottak be, Vajon Trüppel asszony hozzá kívánom most szólni. Én azt javasolnám, hogy a projekt szerzői mutassák be először ezt a projektet, és aztán kommentáljuk ezt, illetve tegyünk fel kérdéseket. Itt van egy csodálatos fénykép előttem, mindenkinek megvan ez? Most osztják ki éppen ezt a fotót, nincs itt videó, de ezt is tudjuk használni. Nos, nem tudom, hogy ki akar elsőként hozzászólni, Hans Gert. Elnök úr, tisztelt Ellen Lemes úr, tisztelt kollégák, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma körükben, júliusban, 32 éve 79 óta vagyok az Európai Parlament tagja, de soha nem volt alkalmam arra, illetve nem ért az a megtiszteltetés, hogy ezen jelentős szakbizottságban megjelenhessek. Ma van az első alkalom, és ez egy különleges tapasztalat számomra. Köszönetet szeretnék mondani a gratulációjáért, Lamassur úr, az Elizé palotában lezajlott eseményt illetően, de szeretném hozzáfűzni, hogy amikor beléptem a terembe éppen az arab világról beszéltek, és holnap egy másik ügyben három napra Egyiptomba, Kairóba utazom, hogy ott a demokratikus mozgalmakat támogassam. Miért is mondom ezt? Azért mondom el, mert eh, ez ahhoz a témához vezet el minket, amivel ma foglalkozunk itt, azaz az Európai Történelem Háza témájával. Tisztelt kollégák, sokat beszélünk a gazdaságról, a pénzügyekről Európában. Az a benyomásom, hogy gyakran a lényeg, hogy miért is egyesültünk az Európai Unióban, az valahogy elveszik. 500 millió embert egyesítettünk az Európai Unióban közös értékek alapján. És a fiatalok gyakran túlságosan kevéssé vannak tudatában annak, hogy nem csupán agrárpolitikáról, mezőgazdaságról, pénzügyekről van szó az Európai Unióban, hanem értékekről is, amelyek összekötnek minket, az emberi méltóság, a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és a béke ezek. És az Európai Történelemházával azt akarjuk elérni, hogy az embereknek, különösen a fiataloknak ezt világosabbá tegyük. Éppen ezért javasoltam 2007. februárjában a program beszédemben, akkoriban, mint az Európai Parlament elnöke, mondtam el ezt a beszédet, hogy hozzuk létre az Európai Történelem Házát létrejött egy, európai, egy tudományos tanács, amely az Európai Történelemháza koncepcióját kidolgozta. A dokumentumok ezt illetően rendelkezésükre állnak, és el kell, hogy mondjam, és nagyon örülök, hogy Miguel Ángel Martínez Martínez alelnök úr is itt van körünkben. Szorosan együttműködünk ezen projekt érdekében másokkal. Tehát volt egy szakértői bizottság, és ismereteit, végkövetkeztetéseit összefoglalta ez a bizottság egy mondatban, amely a következőképpen szól. Azt akarjuk, hogy valamennyi nemzedék elmétse ismereteit az európai, Európát illetően, és így hozzájárulunk Európa fejlődéséhez a jövőben is. Az Európai Történelem Háza súlypontja a 20. század történelme, tragédiáival, totalitárius rendszereivel, háborúival, és aztán válaszainkkal erre, amely nem más, mint kontinensünk egyesítése, és mindenképpen ö, kellenek hivatkozások a 20. század előtti európai történelemre is. Ö, kialakítottunk egy kuratóriumot, az Európai Parlament elnöksége kilenc alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát létrehoztunk egy kuratóriumot, én vagyok az elnök ennek, és helyettesen pedig Miguel Angel Martínez, az Európai Parlament szinte valamennyi politikai frakciója képviselve van ebben a kuratóriumban, Gerard Onestával a Zöldek frakciója, Wojciech Roszkowskival a konzervatívok, a Diana Wallis alelnök asszonynal a liberálisok, Francis Würzel a baloldali frakció, és Alain Lemassur is a Költségvetési Szakbizottság elnökeként tagja ennek a kuratóriumnak. Van egy tudományos tanácsunk, egy lengyel történész elnökével, Polcsics Csimelics Bordzsely, egy rendkívül elismert tudós, történész ő, és sok más neves tudós is részt vesz ennek a testületnek a munkájában. Átláthatóságot akarunk, tudunk válaszokat adni a kérdésekre, de kérem kollégek, ne várjanak olyan válaszokat tőlünk, amit ma még nem tudunk megadni, amik mondjuk 2018-at vagy 2020-at érintik, de amire tudunk, mindenre szívesen válaszolunk, és a közvéleményben az állásfoglalásokat eddig kerültük, hiszen a szabályos eljárás keretében ö, működünk a parlamentben, és Buzek elnök úr kérte az elnökséget, hogy a 2,5 milliós tart összeget a tartalékból szabadítsa fel, hogy az építéssel alá tudjuk írni a szerződést, és ez lenne önökhöz most a kérdésünk, kérésünk. Volt egy építész pályázat, azt hiszem, hogy 26 építész jelentkezett, 12-en kerültek tovább, és végül két javaslat maradt, két személyre, és tegnap előtt az ezért felelős testület itt a parlamentben, tehát a parlament tisztviselői végérvényes döntést hoztak. Egy építésziroda mellett döntöttek, Séi Morel a neve, ez egy olyan iroda, amely Párizsban a Pöti Palét is átépítette. Ma mert van egy kis csapatunk a munkatársakból, akik a projekttel tudományos alapon foglalkoznak. Kitaja Vauk nem teljesen piros, de a ruhája pirosas színű, tehát így lehet őt azonosítani, ő szlovén, ő a vezetője ennek a csapatnak, és ő az, aki ezzel a társasággal dolgozik. Nos, költségvetési szakértőként a kollégákat jogosan érdeklik a költségei mindennek. Nagyon megbízható alapon a következőket tudjuk önökkel közölni. 31 millió euróra van szükség az renoválás és az átépítés, valamint a kiterjesztés, az Isztman épület kiterjesztés, a kibővítés a céljaira. A Leopold Parkban van ez az épület, és az épület mögött van egy nyílt térség, egy szabad térség, az épületet átépítik majd, hogyha meg lesznek a szükséges döntések ehhez, megvannak már a vázlatok erre vonatkozóan, amit önök most megkaptak. 21,4 millió kell majd az állandó kiállítás létrehozásához, a termek kialakításához, tehát 21,4 millió szükséges a belső kialakításhoz, a múzeum létrehozásához. 3 millióra van szükség a tárgyak begyűjtéséhez, amelyeket kikívánunk állítani. Aztán vannak költségbecslések az üzemeltetésre, 6-7 millióról van szó a folyóköltségek fedezésére, itt az állandó kiállítás, a vándorkiállítás, a kölcsöntárgyak, a szervezés, a, a karbantartás fűtés és a többi ezek a tételek. Az általános szolgáltatások, a biztonság, a tájékoztató pontok, ezeket még nem vettük figyelembe, de szoros együttműködésben a már létező európai parlamenti szolgálatokkal valósulnak majd ezek meg. 18 munkatársra van szükségünk az igazgatás szintjén, és további munkatársakra az asszisztenseket illetően. Itt határozott munkaidejű munkatársakról van szó, és amikor meg lesz az alapvető döntés, akkor a tartalékok felszabadulnak, és az Európai Parlament elnöksége megerősítette kérdésemet, hogy a bejelentés során azt hiszem, hogy ez a megfelelő szakmai fogalom, tehát a ö, meg fogják kapni majd ezeket a hivatalos iratokat, mármint az elnökség. Tehát a kommunikációra használják majd ezeket az eszközöket, a képzési programokra, és így módon nyújtanak betekintést az európai történelembe. Lesz egy állandó kiállítás, egy 4000 négyzetméteres területen, és egy vendor kiállítás, tehát egy időszaki kiállítás, egy 800 négyzetméteres területen. Hálózatot kell tehát létrehozni a ö, tag, nemzeti múzeum ö, intézményrendszerrel, hogy más ö, múzeumoknak is a hozzáférést ez az anyaghoz lehetővé tegyük. Végezetül, hiszen 10 percet kaptam, hogy bemutassam ezt a tervet. Tisztelt kollégák, az Európai Történelem Háza mindenképpen egy új ö, ö, látogatói stratégia részeként értendő az Európai Parlament keretein belül. Tehát fontos a plenáris terem meglátogatása, a látogatók számára az információs központ meglátogatása úgy szintén fontos, és nincs ellentét az információs központ, az Európai Történelemháza között. Az információs központ nak az európai intézményeket, a parlament működését kell bemutatnia, az Európai Történelemháza pedig a történelemmel foglalkozik, valamint azzal, hogy hogyan jutottunk a mostani helyzetbe, és milyen útra akarunk lépni a jövőben. Tehát a látogatók, akik ellátogatnak az Európai Parlamentbe, felkereshetik a látogatói központot, az információs központot, meglátogathatják a plenáris termet, valamint az Európai Történelem házát is felkereshetik. És mindez egy ö, globális látogatói program része. Én ö, mindig örül, mondjuk nem mindenki örül annak, hogy látogatói központok mennek a parlamenten keresztül, például a kávézóba. Lesz az Európai Történelem házában egy kávézó, és ilyen módon ezek a látogatói csoportok már nem a parlament létesítményét fogják használni, hanem az Európai Történelemben található kávézót fogják igénybe venni. Nos, végezetül hadd mondjam el, ugye mindig felvetik a kérdést, hogy hogyan néz ki a helyzet az Európai Történelemház a finanszírozásával más intézmények révén. A politika, ez az én tapasztalatom az itt töltött 32 év során, a politika mindig a bizalom kérdése. Tehát, hogyha most ebben a szakaszban a Mr. Tanácsot és a bizottságot bekapcsoltuk volna, hogy megkérdezzük, hogy mennyi pénzt adnak ez a tervhez, akkor a terv kudarcot vallott volna, nem kaptunk volna választ más intézményektől, és ezért a parlament elnöksége azt hiszem, hogy a frakcióelnökök támogatásával azt mondta, hogy ezt a saját ügyünké tesszük, ez egy látogatói program része, és látogatóink 49%-a fiatal. Hozzájuk akarunk szólni, és ezért ezt az Európai Parlament ügyévé tesszük, mint egy modern látogatói stratégia részét. Természetesen elgondolkodhatunk a kérdésen, én csak a saját nevemben szólhatok, de azt hiszem, hogy az elnökség Mihály Ángel Martínez Martínez alelnök, valamint Isabel Durán alelnök asszony is jelen van, aki nagyon sokat tesz az elnökségben ezért a projektért. Nos, tehát azt hiszem, hogy a kérdést meg kell vizsgálni, hogy a következmények költségek, hogyha létrejön az Európai Történelem Háza, akkor hogyan oszthatók fel ezek a következményes költségek az Európa, a különböző európai intézmények között. Ez a jövő feladata, amiről el kell gondolkodnunk, és elgondolkodhatunk, de elmondhatom a kuratórium részéről önöknek, hogy az abszolút átláthatóság hívei vagyunk, minden információt meg szeretnénk önöknek adni, amit tudunk, de nem tudunk ma minden kérdésre választ adni, és bízom abban, hogy a kölcsönös jó szándékkal ez a projekt megvalósítható, hiszen itt lényegében arról van szó, hogy a mi nemzedékünk és a jövőbeli nemzedékek, különösen a fiatalok számára az Európai Unió értékrendszerét kell bemutatni. Éppen ezért kérem, hogy az a tartalék, ez a 2,5 millió euró, ami még most létezik, nos, ezt a tartalékot szabadítsák fel, hogy az építész irodával a szerződést alá tudjuk írni, és aztán el tudjuk indítani az Európai Történelemháza létrehozását. Köszönetet mondok Önöknek megértésükért és figyelmükért, valamint a jó együttműködésért, amiben reménykedem. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci beaucoup, cher Hans Gerd Köszönöm, kedves Hans-Gerd Pöttering ezt a beszámolót, amely nagyon világos volt, valamint köszönöm a dokumentumokat is, amiket itt kiosztottak a Költségvetési Szakbizottságnak. Martinez alelnök úr. Kérem, hogy minden felszólaló lehető legrövidebben szóljon, hiszen néhány perc múlva el kell kezdenünk a szavazást. Köszönöm, kedves elnök úr, csak néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni különböző jellegűeket és kiegészítőeket. Spanyolul fogom ezt megtenni. Yo creo que el, el, el reto del museo úgy gondolom, hogy a múzeum előtt az a kihívás áll, hogy megvilágítson valamit, ami én Spanyolországban ezt úgy szoktam mondani, csodának tekinthető. Egy olyan csoda, ami azt mutatja, hogy egy sor ország és igen hosszú idő alatt hogy tudták szegénységből gazdagsággá változtatni Európát, hogy tudták az autoriter rendszereket demokráciákká változtatni, hogy sok százados háborús őrület helyett az intelligens béké, béke időszakává hogy tudott válni Európa. És ez bizony a politikusoknak köszönhetően történhetett meg, az emberek érdekében végzett munkájuk és az emberek által ellenőrzött munkájuk révén valósulhatott meg. Olyan időszakban vagyunk most, amikor mindenféle ö, vélemények vannak arról, hogy mi is a politika és kik is a politikusok, meg kell mutatnunk az embereknek, hogy a politika és a politikusok képesek ilyen fantasztikus eredményeket produkálni, mint ahogy mint, mint Európa átalakulása. Második kérdés az, hogy ez a csoda vajon visszafordíthatatlan-e? Sok ember érkezik Brüsszelbe, és azt mondják, és, és különböző vélemények vannak erről. Én azt hiszem, elnök úr, hogy nem visszafordíthatatlan, és erre figyelemmel kell lennünk, és táplálnunk kell, védelmeznünk kell ezt a csodát. Nincs semmi garancia arra, hogy a józanság esetleg őrületté válhat, nem, nem válhatná megint őrületné. Az Európai Parlament kezdeményezése nagyon jó, de ez nem véletlen, hogy ez a kezdeményezés most megtörtént. Már 20 éve beszélünk erről a kérdésről, és 15 évig azért nem történt semmi ebben az ügyben, mert túl sok szakács foglalkozott a főzéssel, és nem tudták rendesen elkészíteni az ételt. Most úgy tűnik, hogy megfelelő széles konszenzus létezik, és elindulhat a projekt. A parlament feladata ugyanis itt nem az, hogy ezt a múzeumot, az Európai Történelem házát a parlament egyik kis részévé tegye, csak el kell, hogy indítsa a projektet. És megfelelő önállóságot kell, hogy adjon a múzeumnak, mégpedig működésére, és ezt olyan, olyan módon tudja megtenni, hogy megfelelő finanszírozást nyújt neki. Ez igen fontos aláhúzni. Kötelességünk most az, hogy az embereknek be, be, bemutassuk ezt a tervet, és tudják, hogy amikor múzeumot építünk, akkor az az első kérdés, hogy hány ember jön majd itt, meg milyen fajta emberek fogják meglátogatni a múzeumot, de itt ez nem lesz probléma, hiszen tudjuk, hogy rengeteg ember áll sorba naponta itt, embermilliók fognak Brüsszelbe jönni, és, a, és, és ezek az emberek majd mind arra várnak, hogy meglátogathassák ezt a múzeumot is. Tagállamokból is érkezni fognak látogatók, de harmadik országokból is, hiszen olyan országoknak is szeretnénk megmutatni Európát, amelyek a szabadságra vágyakoznak, például ahogy az országok Észak-Afrikában is, és meg szeretnénk bizonyítani, hogy ha ez Európában megtörténhetett, akkor bárhol máshol is meg tud történni. Beszéltünk arról is, hogy elsősorban fiatal emberek fogják majd meglátogatni a múzeumot, akiket érdekel, hogy mi történik jelenben, de az fiataloknak azt is meg szeretnénk mutatni, hogy mindez hogy kezdődött el és hogy ez a megbélé, megbékélési folyamat hogy ment végbe először Franciaország és Németország között, és hogy aztán egy sor más először nyugat-európai országok hogy csak, csatlakoztak ahhoz, aztán Spanyolország, Portugália és Görögország, ahol azelőtt zsarnok rezsimek uralkodtok, szintén képes volt változtatni és, és, és csatlakozni ehhez a folyamathoz. Voltak ellenállások is, aztán Kelet-Európa, Közép-Európa is olyan országokról van itt szó, ahol az emberek autoriter, totalitárius diktatúrákban éltek, és ezek ellen harcoltak az, európai, az egész európai projekttel azonosulni tudtak, és ezért csatlakoztak hozzánk. Tehát ez a múzeum abszolút nem felül, felesleges, sőt igen lényeges, és ezért nagyon fontos az, hogy a Költségvetési Szakbizottság tagjai támogassák a múzeum finanszírozását. Kérem, hogy ne akadjanak föl a részletek, és ne is menjenek túlságosan bele a részletekbe. Pöttering elnök úr elmondta, hogy még nincsen mindennel kapcsolatban elérhető információ, úgyhogy kérem, hogy olyan kérdéseket ne tegyenek föl, amelyeket még egyelőre nem, tudnak, nem tudunk megválaszolni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, alelnök úr, többen kértek szót. Helga most kíván beszélni, vagy előbb meghallgatja a kollégákat? Meghallgatjuk a kollégákat, nagyon jó. Nem, elnézést. Helga. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr... Köszönöm, elnök úr, köszönöm Pöttering úrnak és Martinez Martinez úrnak a beszámolóikat. Világosan szeretném elmondani, és azt valamennyi kollégához címzem, a Kulturális Szakbizottság alelnökeként a történelemhez a koncepció és elképzelése nem győz meg engem. A koncepció, az Európai Történelemházen a koncepciója azokkal az érvekkel, amiket önök felsorakoztattak, ezt nagyon fontosnak, szükségesnek és kívánatosnak tartom ezen tudományos tanács létrehozásának elképzelését is, és annak összetételét jelentős hozzájárulásnak tartom a ház jó koncepció kialakításához, valamint a hálózat képítését más múzeumokkal, Európa egyéb városaiban, Kelet, Nyugat-Európában. Azt is jónak tartom, hogy a történelem értelmezés pluralizmusa megvalósulhasson tehát ezt azért mondom, hogy nem a projekt ellen vagyok, ezt akarom kifejezni, de a Költségvetési Szakbizottság tagja is vagyok, és ezért világosan elmondanám, hogy egy összfelelősséget érzek a parlament költségvetéséért, és a tavalyi évben a 2011-es évre vonatkozóan az volt az alcím, hogy bizonyos növekmények szükségesek a Lisszaboni szerződés következtében, de a válság idejében meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy készek vagyunk az önkorlátozásra, hiszen nem akarjuk az elfogadottságunkat tovább romla, rombolni. Fernandez úr elmondta a 2012-es költségvetést illetően, hogy itt a konszolidáció a, a cím, és én ezt szeretném komolyan venni. Tehát, hogyha konszolidálni akarunk, akkor olyan javaslatokkal kell élnünk, hogy megvizsgáljuk, hogy hol konszolidálunk, és nem mondhatjuk, hogy állandóan olyan javaslatok születnek, hogy még többet költsünk. Ez azt jelenti, hogyha többségleg arra a következtetésre jutunk itt a Költségvetési Szakbizottságban, hogy ajánljuk ezt a projektet, akkor véleményem szerint máshol megtakarításokra van szükség, hogy a költségvetési felelősségünknek meg tudjunk felelni a konszolidáció szellemében. Én ezt a jelenlegi helyzetben szükségesnek tartom. Ezen túlmenően rámutatnék arra, hogy az ingatlan politikánál, különösen a bizottság esetében, Holmeyer asszony nagyon sokat foglalkozott ezzel, hogy legyen egy középtávú épülettervezés. Azt hiszem, hogy ugyanezt a kritériumot kell alkalmaznunk a parlamentre is, és nagyon átláthatóan és felelősen kell végeznünk az új épületek tervezését és ennek finanszírozását. Nem tudom teljesen megérteni azt az érvet, hogy parlamentként miért kellene ezt egyedül lebonyolítanunk, ezt a projektet, hogyha ez annyira mélyen kapcsolódik az Európai Unióhoz, akkor talán az Európai Unió bizottságos tanácsa is részt kellene, hogy vegyenek ebben. Hogyha ezt nem teszik meg, az probléma, de azt hiszem, hogy az, hogy nekünk először egyedül kellene finanszírozni a projektet, és utána másokat meggyőzni, hát ezt én nehéznek tartom, hogyha itt egy intézményközi projektről van szó, akkor az lenne szó, az véleményem szerint jobb lenne. Néhány részletkérdés amit kérem, hogy válaszoljanak meg. Az egyik a logisztikára vonatkozik. Nagyon sok látogató, akik majd remélhetőleg jönnek, azok szeretnék tudni, hogy hol állnak meg a buszok például, hogyan tervezik ezt, hogy ne legyenek dugók és bosszúságok a mindennapokban. Most itt az átcsoportosítás, az a 2,5 millió, amiről ma beszélünk, ez pontosan mire szolgál? Arra, hogy a szerződést aláírják az építészekkel? Eddig is voltak már építész tanulmányok, ezeket már kifizették, és ha igen, akkor miből fizették ki? Vagy ezt az összeget még arra is használják-e, hogy a korábbi munkákat finanszírozzák? Ez szintén érdekelne engem. És egy utolsó kérdés milyen pontosan a viszony, erről részben már beszélt, és mégis szeretném ezt részletesebben megtudni. Tehát milyen a viszony a kuratórium között, ahol Pöttering úr az elnök, és a tudományos tanács között, amely a politikai orientációját adja meg ennek a projektnek. Szeretném, hogyha ezt be tudná mutatni. Köszönöm. Merci, Köszönöm. Kérem a kollégákat, hogy legyenek rövidek, amikor felszólalnak. Salvador Garriga. Sí, presidente, muy brevemente, nuestro grupo no... Köszönöm, röviden fogok beszélni. Az én frakciómnak nem nagyon van problémája ezzel az ötlettel, és azzal sem, hogy ezt a tartalékot felszabadítsuk. Ugyanakkor Trüppel asszony néhány kérdését én magam is feltenném. nevezetesen azt, hogy a két és fél millió euró ahhoz szükséges-e, hogy aláírjuk a szerződést az építészirodával, mert hallottunk olyat is, hogy a ház renoválásához, az épület renoválásához 21 millió euró lesz majd szükséges, ami úgy tűnik azt jelenti, hogy az építész munkadíja 10%-a az egész projektdíjnak. Ezt talán Pötering úr meg tudja majd magyarázni, vagy valaki más a, a büróból. Ami a technikai részleteket illeti, Trüppel asszony már néhány igen kutakodó kérdést feltett, Nekem az a kétségem, hogy azért van közösségi költségvetés, mert társfinanszírozásban szoktunk gondolkodni. Nem látom azt, hogy a többi intézmény, vagy Brüsszel városa, vagy a belga kormány miért nem akar beszállni ebbe a projektbe, amely mindenkinek a céljait szolgálja. Az Európai Bizottság költségvetésében van egy költségvetési sor, amely a komoly európai fellépések finanszírozására szolgál. Én sokkal komolyabbat nem tudnék elgondolni mint egy Európai Történelem Háza nevű múzeum felállítása. Nem tudom, a bizottság miért nem száll be a pénzbe. Köszönöm, Salvador. Tisztelt kollégák, 11 óra van, és 11 órakor szavaznunk kell. Ez, itt több fontos szavazásról is uh, szó van. Körülbelül hatan kértek szót. Körülöm, hogy csak egy percben uh, ejtsék meg felszólásaikat. Görön Fem következik. Uh, köszönöm szépen, köszönöm ezt a kiváló bemutatást, és köszönöm a dokumentumokat is, amelyeket megkaptunk az átcsoportosítás indoklására. Jó kérdéseket tettünk föl, és a válaszoknak köszönhetően többet tudunk már, mint eddig. Nem a Költségvetési Szakbizottság kompetenciája, de én jó projektnek tartom ezt, és nagyon jó, hogy az Európai történelem második világháború utáni szakaszára kívánnak koncentrálni. Ezt azért tartom jónak, mert különben túl széles lenne, túl nagy, nagy falat lenne ez. Tulajdonképpen ez az európai integráció és az európai intézmények meg, megalapításának időszaka, de ez csak a személyes véleményem. De hadd mondjak valami mást. Azt is jó ötletnek tartom, hogy e, a látogatási politikával, politikával kapcsolatos stratégiát e, átgondoljuk, és esetleg felülvizsgáljuk, és a logisztikával kapcsolatban sem állt egy kicsit többet gondolkodni. Van még további megválaszolandó kérdés is. Trüppel asszony a társfinanszírozással, a partnerekkel és az intézményi megközelítéssel kapcsolatban tett föl néhány kérdést. Nekem még van két másik kérdésem is. Azt mondta, hogy az eredeti dokumentumban az volt, hogy a, a szakértő szakértői bizottság külön testület lenne, és független testület lenne. Megmagyarázná, hogy ez mit jelent? Ez akkor azt jelenti, hogy ez nem az Európai Parlament szervezetén belül működő testület lenne? Szeretném, ha ezt megmagyaráznák. Aztán azt is fontos lenne tisztázni, hogy a döntéshozatali folyamat itt hogy fog működni. Ez ellentmondó, nyilván az idő is szorít, megszorítások vannak, és az adminisztratív költséget, költségek emelkedését 1%-ra kell szorítani. Aztán azt mondták, hogy tulajdonképpen nem is lesz az Európai Parlament költségvetésében valódi emelkedés, tehát azért nagyon fontos, hogy a döntéshozatali eljárásról itt, eljárás is teljesen világos legyen. Tehát ez egy dolog, hogy átcsoportosítás van, de a végső politikai döntés mikor születik meg a projektről? E, itt csak átcsoportosítást fog e, a parlament javasolni, megszavazni, vagy egy formálisabb döntéshozásra is szükség van a folyamattal, a projekttel kapcsolatban. Szeretném, hogyha ezt a kérdést is megválaszolnák, mert addig, amíg ezeket a kérdéseket, ezekre a kérdésekre nem kapunk választ, a frakciónk halasztást fog kérni. Nem túl sok időre. Tudom, hogy néhány kérdést nem lehet azonnal megválaszolni, de a döntéshozatali eljárásról mindenképpen szeretnénk ezzel kapcsolatban szeretnénk tisztán látni, mielőtt döntést tudunk hozni mi magunk is. úr, Nos, ha egy percben kell beszélnem, akkor azt mondom, hogy tetszik a múzeum ötlete. Ráadásul az is tetszik, amit eddig megtudtam, a külső építészeti megoldásokról. Szerintem szükség van erre a múzeumra, és azok a költségek, amelyek a dokumentumban szerepelnek, nem kirívóak, és ráadásul megtakarításokra is van lehetőség, olyan megtakarításokra, amelyek a jövőbeni költségeket majd csökkentik. Egyetértek Helga Trüppellel, hogy amennyiben tudunk máshol spórolni, akkor ez a befektetés teljesen jogos. Egy kérdésem van, kicsit más, hogy megközelítve, mint ahogy Gariga úr mondta. Portugáliában egy építész iroda az a teljes építészeti költség olyan 7-8 százalékáért dolgozik. 2,5 millió euró, hogyha 21 millió a teljes befektetés, illetve a költség, akkor az túlzottnak tűnik számomra. Ez tehát Salvador kérdés, és az enyém is. Portugal, Monsieur Fernandes. Köszönöm, egy másik portugál képviselő, Fernandes következik. Eh, eh, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a kérdést akkor tudjuk majd igazából megvitatni és döntést hozni róla, amikor a, euh, amikor a költségvetés a helyére körül minden dokumentum, stb. majd, ha meg lesz. Köszönöm Pötering úrnak és Martinez Martinez elnök helyettes úrnak is a prezentációját. Nagyon világos itt az üzenet, és természetesen nem mehetünk túl mélyen be a részletekbe, például olyan mélységben, hogy hogy fogják igazgatni ezt a helyet, de nem is nagyon tudunk döntést hozni olyasmiről, amiről már is döntést hoztak, és ami már is folyamatban van. Tehát hivatalosan megadhatjuk a zöld utat ennek, és meg tudjuk találni a hozzá szükséges finanszírozást is, ugyanakkor nem szabad figyelmen, figyelmen kívül hagyni a megszorításokat sem, amelyek környezetében működnie kell. úgy érzem, tehát, hogy nem nagyon van értelme olyan, dolognak, olyan dolgot vitatni, amelyet már eleven megvitattak, és a 2011-es költségvetésben már el is kötelezte magát tefelé a parlament. Köszönöm. Mielőtt Holmeyer asszonynak megadom a szót, üdvözlöm Inge Gresslét, aki éppen most lépett be a, a terembe, és boldog születésnapot kívánunk neki. C'était hier. C'était hier, mais comme elle l'a fêté depuis 24 heures. Hát tegnap volt, tehát 24 órán belül még lehet gratulálni. Monika Holmeyer következik. Elnök úr, nos, európai parlamenti képviselőként valami különleges dolog, hogyha az 50. születésnapját valaki a költségvetési rendelettel kapcsolatos vitával töltheti. Hát ez egy valódi ünnep. Nos tehát, egészen röviden az Európai Történelemházával kapcsolatban a következőt mondanám el. A számadatokat kell még megvizsgálni, hiszen itt rossz, téves számadatok vannak. 31 millió renoválásra és kiépítésre 2008-ban tehát nagyon pontosan utána néztem a számoknak, tehát 2008-ban a Költségvetési Szakbizottságban 18,5 millióért jóváhagytuk az Eastman épület megvásárlását. Ott akkor csak a renoválásról volt szó, 18 milliós összegben. Nos, ez az összeg jóval megnőtt, és ez további 13 milliót jelent a kiépítés, és ennek a kettő összegnek az összege 31 millió. Annak idején a kiépítésről még nem volt szó, van egy plusz dokumentum, amelyben rögzítették, hogy a történ, a tartalmi kialakítás, tehát az állandó kial, kiállítás és a többi, ami a kiállításokhoz tartozik. Nos, itt szintén 21,4 millió jött hozzá, még az iroda, meg igazgatási és egyéb helységek kiépítésével, és az a, a kiállítás létrehozásai további ö, 14 millióra lehet szükség. Nos, kérném a kollégákat, hogy gondolkodjunk el arról, hogy itt csupán egy átcsoportosításról van szó az építés költségeinek fedezésére, hogy egyáltalán az eljárást tovább lehessen vinni. Hogyha most azt kezdjük el, hogy felvetünk kérdést, hogy a buszok jól tudnak-e parkolni, és egyéb hasonló dolgokat vetünk fel, akkor ezzel az átcsoportosítást terheljük, hiszen nagyon sok hétig itt a buszokról még biztos, hogy nem fogunk semmit tudni, tehát nem tudom, hogy észszerű-e ilyen fajta technikai kérdéseket most feltenni, Persze, hogy hozzátartozik az, hogy ezt majd tisztázni kell, hogy hogy parkolnak a buszok és a többi. Düran asszony tudja, hogy van egy üres garázs itt az épület alatt, amit mostanáig nem használtak ki, a látogatók ezt majd igénybe vehetik és ez mindenképpen jó alkalom, másodszorban pedig el kell gondolkodni arról, hogy a projektnél van-e helyes időpont, vagy jó időpont-e, hiszen most a történelmi vagy a kulturális projekteknél soha nincs helyes vagy jó időpont, mert mindig vannak sürgősebb feladatok, szociális-gazdasági kérdések állnak az előtérben. Most itt az a kérdés, hogy most ezt a projektet csak egy 2,5 milliós átcsoportosítás miatt, amikor utána még tervezni kell, hogy mit is akarunk ezzel a projekttel, például a bizottságot is be kellene vonnunk véleményem szerint ebbe a projektbe. Nos, a 2,5 millió valamennyi feltétellel Nos, azt hiszem, hogy a projekt nem lesz végrehajtható, hogyha ennyit vitázunk, tehát a soha napjára fogjuk elhalasztani, mert nem hiszem, hogy a tanácsnál 27 országot most be tudunk vonni ebbe a projektbe, erről súlyos kétségeim vannak. Talán a bizottságot hamarabb be tudnánk vonni, hamarabb megnyerni a támogatását, erről beszélhetünk, de ezt az elcsoportosítást ne tegyük ettől függővé. Portas kolléga, itt a 31 millió és az építészköltségek, hát ezek arányban állnak azzal, ami más országokban felmerül, ami pedig a gazdasági válságot illeti. A beruházás a Belgium állam számára is előnyös lenne. Elnök úr, az utolsó mondatom, ezt az átcsoportosítást engedélyezzük véleményem szerint, és aztán a többi kérdésről talán a következő félben még tárgyalhatunk. Merci beaucoup, Vladimir. Très, très brièvement. Ďakujem, pán predseda. E, bol som spravodajcom pre rozpočet na rok 2010 a už vtedy sme súhlasili s tým. A 2010-es költségvetés esetében már megalapodtunk arról, hogy ez a beruházás rendben van, és a szakbizottságban mindenki amellett szavazott, hogy a beruházásra kerüljön sor. Azért nem hoztunk létre külön költségvetési sort, mert meg akartuk ismerni a számadatokat. És most megvannak már a számok, amiket a jövőre nézve rögzítenünk kell, tehát ne legyen további átcsoportosítás, csak azután, miután megkaptuk az információkat. Nagyon fontos, hogy akkor készítünk tervet, amikor már minden információ rendelkezésre áll. Mert egy napon ezt a három ö, szöget működtetni is kell, ugye a látogatói központ, a, ö, az Európai Történelemházasra a harmadik pont, tehát például hétvégenként is használni kell majd a látogatóknak ezt a múzeumot, és ez nyilván költségekkel jár. Egy állandó kiállításról van szó, vagy egy vándorkiállításról, ezt is tisztázni kell. Csak a jövőbeli tevékenységeket kell módosítani, tehát évenként kell változtatni a kiállítást, az szintén sokba kerül, tehát valamennyi adatra szükségünk van hiszen nem lehetséges, hogy mindig az átcsoportosítás után kapunk új információkat. Egyetértek Trüppel asszonyal, hogy a Brüsszel városával is tárgyalnunk kell, hiszen ez Brüsszel városa számára is előnyös lesz, sok látogató érkezik, majd turisták, és senki sem veti tőlünk el azt az előnyt, hogy mi hoztuk először ezt a döntést. Andreasen asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretném azt tisztázni, hogy kinek a tulajdona ez az épület. Szeretném ezt megérteni, és tudni akarom, hogy vannak-e leasing költségek, akkor is, hogyha a bizottság tulajdonában van az épület. Ez volt az első kérdésem. Pöttering elnök úr jelezte, hogy legalább 60 milliós költség merül majd föl, még az Európai Történelemháza működésének elkezdése előtt. De a napi működési költségekről nem hallottunk semmit. Szerintem nem tudunk enélkül döntést hozni, még akkor sem, hogyha Holmájer asszony most csak az átcsoportosítást szeretné velünk elfogadtatni. Én nem értek egyet azzal, hogy ilyen, ilyen módon döntést lehet hozni. Nem találom indokoltnak ezt a kiadást, még akkor sem, hogyha megtakarításokkal finanszírozzuk. A, a történelmet könyvekben is el lehet olvasni, és nagyon sok európai múzeum lefedi az európai történelmet. Miért van szükség egy európai történelemházára? Még azt is gondolom, hogy a válság idő, idejében ilyen kiadás talán még az európai polgárokat is megsérteni, akik saját magánéletükben és a nemzeti költségvetésükben is megszorításokkal kell, hogy éljenek. Azt is furcsának találom, hogy az Európai Parlament egy ilyen projektet anélkül szeretne vinni, hogy a tanácsot és a bizottságot bevonná ebbe. És ez kellene, hogy a kezdőpontunk, kiindulópontunk legyen az én frakcióm természetesen nem fogja jóváhagyni ezt az átcsoportosítást, sem más olyan költséget, amely az Európai Történelem házával kapcsolatosan fölmerül. Köszönöm. Tehauk. Köszönöm, utolsóként Jutta Haug kap Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nos, a tanácsot és a bizottságot rögtön bevonni, ez nem lehetséges, majd lehetetlen, majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Tanácssal talán valamiféle kompromisszumot vagy egyetértést elérni, hát az nagyon-nagyon nehéz, tehát hagyjuk a tanácsot. Az lenne a kérésem, hogy ezt a halbozást, ezt a késlekedést a kollégák részéről, ezt az egész hadakozást a projekttel, nos ennek ez valóban ahhoz kapcsolódik, hogy itt a költségvetési szakbizottságban, most nem is a koncepcióról beszélek, tehát itt a bizottságban nem az a benyomás, benyomásunk, hogy tudnánk, hogy mihez is adunk engedélyt, mégpedig következetesen, tehát az éves működési költségek tekintetében. Itt a hatos oldalon szó esik az éves működési költségekről, ami a technikai ö, személyzetet illeti. Itt 7,2 millió euróról esik szó. Nos, rendben, de a személyzetről semmit nem tudunk. Itt itt vannak ugye különböző tisztségek, de nem tudjuk, hogy milyen magas szintűek ezek a tisztviselők. Tehát, hogyha egy világos képet kapnánk a költségvet, költségvetési szakbizottság tagjaiként, hiszen mi most itt nem a koncepcióról akarunk vitázni, akkor számunkra egyszerűbb lenne a helyzet ahhoz, hogy igent mondjunk erre a projektre. Elnök, Nos, tisztelt kollégák, a vita tehát nagyon gazdag, nagyon élénk, nagyon sok kérdés vetődött fel, és sajnos most le kell zárnom a vitát, mert hogy következnek a szavazások, és ezeket nem tudjuk elhalasztani, tekintettel annak szükségességére, hogy a Költségvetési Szakbizottság kész legyen azokra a döntésekre, amelyek aztán a plenárison hozandók meg a jövő héten. Tehát a parlament valamint a Költségvetési Szakbizottság teljességében támogatta ezt a tervet annak kezdetétől, kivéve Andreasen asszony frakcióját, az összes többi frakció támogatta azt. Az Európai Történelem Háza ezt maga a parlament kezdeményezte, és a kezdeti szakaszban a parlament is finanszírozza, az, ahogyan erre Martinez úr is emlékeztetett, erről döntést hoztunk. Most szakbizot, költségvetési szakbizottságként két döntést kell hoznunk a mi szintünkön. A sürgősebb döntés tárgya a két és fél milliós összeg felszabadítása a tartalékból. A 2011-es költségvetésben ez szerepel, de tartalékban. Tehát aztán következnek az információk az épület berendezésével kapcsolatban, és az további eljárással kapcsolatban, és aztán Fernandes kollégánk jelentését követően pontosítanunk kell a bíróval kapcsolatban, hogy milyen összeget helyezünk a 2011-es elnézést javítja magát az ennek a 2012-es költségvetésbe. A becslések szintjén és aztán pedig a költségvetés szintjén. Tehát felvettem a kérdést a jelentéstevőnek, megállapítottam, hogyha jól értem a jelentéstevőt, és bizonyos frakciók, így a szocialista frakció pontosításokat igényel, mielőtt szavazna az átcsoportosításról. Nos, tehát, hogyha a jelentéstevőnk úgy véli, hogy pontosításra van szükség, mielőtt szavaznánk az átcsoportosításról, akkor amit javaslok, az az, hogy halasszuk el ezt a szavazást. Senki nem ellenzi az átcsoportosítást, de egyeseknek pontosításokra van szükségük, mielőtt jóvá hagynák az átcsoportosítást. Tehát a szavazást halasszuk el egy következő ülésre, mégpedig március 15-ére, és addig egyrésztről jelentéstevőnk lépjen kapcsolatba a csapattal, és javaslom, hogy Fernandes úr, valamint Holmeyer asszony, aki az ingatlanpolitikával foglalkozik, Helgával együttesen vegyék fel a kapcsolatot a csapattal, és pontosítsák azokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban válaszra van szükségünk az elcsoportosítás érdekében. Mert barátaink nagyon sok kérdést vetettek fel, egyesek hosszú távúak így például az épület működési költségei és a többi. De bizonyos kérdések, tehát bizonyos képviselőknek ö, információkra van szükségük az engedélyhez. Tehát ez a három képviselő a Közöltségvetési Szakbizottság részéről azonnal ülésünk után vegye fel a kapcsolatot az Európai Történelem Háza előmozdítóival, hogy pontos válaszokat kapjanak, talán írott formában, és így a jövő héten, illetve a jövő ülésünkön, március 15-én az elcsoportosításról szavazni tudunk. És attól kezdődően pontosítani tudjuk majd a 2012-es költségvetése kapcsolatos dolgokat. Elnök úr, csak egy technikai utalás itt egy saját bejelentés lesz az összes részlettel, így az épület és az egyéb kérdésekben. Ez még külön fog jönni az átcsoportosításon túlmenően, hiszen az átcsoportosítás nem a teljes projekt engedélyezésére vonatkozik. Természetesen egyetértünk. Helga, tehát ez a megoldás megfelel önnek. Igen, elnök úr, én ezt a megoldást helyesnek tartom, mert most már nincs több időnk, de számos kérdés nyitva van, ezért az ön javaslatával egyetértek, hogy ezt halasszuk el, és próbáljuk tisztázni a kérdéseket, és aztán március végén tesszük majd meg ezt. Rendben, tehát láthatja elnök úr, hogy amikor arra kényszerülünk, hogy az én helyzetem egyébként nagyon kényes, tehát meg kell állítanunk a vitát, be kell rekesztenünk a vitát, és ön nem válaszol, nem tud most válaszolni valamennyi felvetett kérdésre, tehát ami a legfontosabb, az, hogy van egy politikai támogatás a Költségvetési Szakbizottság részéről, és valamennyien úgy véljük, hogy az eredményekre vagyunk kötelezettek, és az a kötelességünk, hogy segítsünk önöknek. Tehát a kérdéseket pontosítani kell, és aztán két héten belül dönthetünk az átcsoportosításról, és Fernandes úrral, valamint a büróval megnézzük, hogy a 2000 2011-es évtől kezdődően milyen forrásokra lesz szükségük. Köszönöm tehát a jelenlétüket, így fogunk eljárni. Most pedig áttérhetünk a szavazásra. És azt javaslom, melyik pont? C'est le point 15 de... Ez a 15-ös pont a napirenden. Fernandes kollégánk jelentése, az múlt alkalommal vitáztunk erről, mindenki előtt ott van a szavazólista. Kérem a titkárságot, hogy ne legyen túl né- sok néppárti, vagy akár túl sok zöld ö, képviselő. Oui, mais parce que les PPE sont les seuls qui travaillent dans cette... Mert csak a néppárt dolgozik ebben a szakbizottságban. és mindenkinek tudnia kell, hogy van-e joga a szavazásra. Nos, tehát mindenki készen el Egyes módosító a G preambulum bekezdéssel kapcsolatban Álvaro úr részéről, a hogy támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva egyhangul, a kettes Vogen a hogy támogatja, ki van mellette, ellene, András asszony tartózkodás, nincs tartózkodás elfogadva, hármas Alvaro, ajánlástevő ellenzék, ki van mellette, meg kell számolnunk. 14. Ki est contre? 14 ki van ellene. Szavazhatok én is? No. 12, 13, 14, 15. 15. 16, ugye? Ön is. Ellene van, ugye? Nagyszerű. Nos. Ön, ön miatt megfordult az eredmény. Nos, üdvözlöm a politikai bátorságát, asszonyom. Négyes e, mellette. Megint csak meg kell számolnunk. Nous avons la machine d'ailleurs. Est-ce que... Egyébként van gép is. Mindenkinek itt a kártyája? Alors, on, on va compter pour ce compte, pour ce vote et, et le fois d'après. És akkor ezt most megszámoljuk kézzel. Bon, alors, euh, levez, les, les bras ceux qui sont... Kérem, emeljék fel a kezüket, hogyha valaki Ellis eh, módosítóját támogatja. Ellene van, bocsánat. 12, 13. Nem támogatja elnézést. 15, 16, 17. 17-em. Qui est contre Ellene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Monica ne vote pas.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 tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene, ketten ellene, támo, ö, ö, né, négyen, akkor elfogadtuk, hetes mellette ellene, senki, tartózkodók, egy tartózkodás. Nyolcas, van egy szóbeli kiegészítés Álvaro úrtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy minden módosítóval dolgoznunk kell, de mivel frakcióm Kopenhágában volt, és nem voltunk az árnyék jelentéstevők találkozóján, így kell eljárnunk. A harmadik bekezdéshez egy kis módosítót tennénk. A jó igazgatás elveiről szól ez a pénzügyi rendelet hetes cikkével kapcsolatos, az elszámoltathatóság nem volt kimondottan belefoglalva, szeretnénk ezért az elszámoltathatóság szellemében szókapcsolatot beleépíteni, e, mert ez jobban tisztázza a szöveget. Az elszámoltathatóság szellemében szókapcsolatot szeretnénk tehát be, e, beemelni a szövegbe. Köszönöm. Je comprends. Nos, én ezt e, akkor megértem és mosolyog a raportőr is, aki ezzel támogatja. Akkor ezt most szavazásra bocsátom mellette, ellene, senki, tartózkodók, nincs tartózkodás, tehát ezt egyhangúnak fogadtuk el. 9-es módosító Vogan Ferm urak raportőrnek nem tetszik, ki van mellette, ellene többség, nyilvánvaló többség, tartózkodók, nincs tartózkodás, a baloldal megint kisebbségbe szorult, tízes mellette, ellene, sokan tartózkodók, egy tartózkodás, nagyjából ugyanaz a többség, mint az előbb, tehát elutasítottuk. 11-es módosító Alvarótól, a 10-est visszautasították, a 11-es marad, ki van mellette? Nos, akkor géppel szavazunk. Le vote électronique. Megnyitom. Oh, no. Voilà. Megnyitom most. Én is, én is szavazhatok, ugye? Nincs sok EPP-s. Nos, Elnézést. Nincsen kártyája, ugye? És ön ellene szavaz. Ön mellette szavaz. Lezárom a szavazást. 18 mellette, és akkor még egy, akkor 19, 16 ellene, tehát ezt elfogadtuk. 13-as módosító, nem, elnézést, ez volt a 11-es, tehát akkor most a 12-es jön. Igen. 12 esél most, nem tetszik a raportőrnek mellette, ellene, a többség ellene van, ezt elutasítottuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodók, senki, ezt elfogadtuk, 14-es mellette, ellene. Álvaro úr van ellene, meg még mások is. Persze. E, tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk. 15-öst visszavonták, 16-os e, mellette. Ellene. Helga is ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk ezt a módosítót. 17-es kompatibilis a 16-ossal mellette. E ellene tartózkodók elfogadtuk. Megint csak van egy szóbeli módosító a 18-ashoz, amely úgy szól, hogy a redeployment and training, ez kerül még hozzá. A raportőr támogatja, ki támogatja még, köszönöm, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk mindannyian, most pedig jön a kompromisszumos módosító. Vogn úr szót kér? Igen, tessék. A kollégáim egy kompromisszumot, azt mondták, hogy kompromisszumot fog a jelentéstevő benyújtani, de most egy új kompromisszumban egyet egyeztünk meg, amelyet kiosztottunk a kollégáknak, hosszú, úgyhogy nem fogom e felolvasni, de remélem, hogy kollégáim elfogadják ezt új kompromisszumként. Köszönöm. Alvaro úr. Köszönöm, elnök úr. Do this in English. Um... angolul fogom mondani, köszönöm. Akkor uh, az új szöveget is a kompromisszumos módosítóhoz, de ez is mutatja azt, hogy beszélnünk kell ezekről a kérdésekről, mert még mindig nem értem azt, hogy a két nagy frakció, a titkári díjak emelését annak idején támogatta, és most, amikor kiderült, hogy ehhez irodák is kellenek, akkor hirtelen kritikussá váltak. Nem teljesen értem ezt a következetlenséget. Minden esetre ez a módosító felvizezi egy kicsit a korábbi kompromisszumot, így aztán most már számunkra is elfogadható, köszönjük, akkor szinte ez egy szavazatmagyarázat volt most akkor az A kompromisszumot bocsátom szavazásra mellette. Mindenki gyakorlatilag ellene. Madame Andersen tartózkodás, ezt elfogadtuk. Tehát 18-as ezt követően kiesik, 20-as mellette, ellene, tartózkodók, megint csak Helga, elfogadtuk, B kompromisszum és a C kompromisszum úgy tűnik, hogy ezt egyszerre tudjuk megszavazni mellette. Ellene. Andersen tartózkodók. Ezeket elfogadtuk. BC. 21, 23, 25, 28 kiesnek, 22-es Helga Trüppel, mellette, ellene, tartózkodók, ezt egyhangon elfogadtuk. 24-es Alvaro úr mellette ellene. Hárman vannak ellene tartózkodás. Nincs tartózkodás, ezt elfogadtuk. A D kompromisszum következik a raportőrtől mellette ellene egy ellene tartózkodók, nincs tartózkodás, egy tartózkodás van, elfogadtuk. 26-27, akkor ezzel le van fedve, 29 manka mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. A 30-ast visszavonták, 31-es Vladimir mellette, el, mellette, ellene, egy ellene, három ellene tartózkodók, két tartózkodás. Elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, négy ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadtuk. A 33-as James Ellis két részben szavazunk róla, az első rész nem tetszik a raportőrnek, ki van mellette. Nem sokan, ellene, nagy többség, tehát az első rész el is tűnik. Igen, e- Elis úr. A másodikhoz akkor egy szóbeli módosítom lenne, mert az első rész kiesett, amely arról szólna, hogy egy ilyen jelentést a főtitkár június 31-ig, idén június 31-ig nyújtson be mit gondol előre a raportőr erről a szóbeliről, amely gyakorlatilag a második rész kiegészítéséhez. A raportőrnek tetszik, ki van mellette, tehát így a szóban kiegészített módosító mellett, most ellene, egy ellene tartózkodó, egy tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk a második részét a szóbeli módosítóval. 34-est visszavont a portás úr, a 35-ösről szavazunk, de a raportőrnek nem tetszik. Ki van mellette? Portás úr és Andersen asszony. Furcsa szövetség ez. Semmi baj, de figyelemre méltó. Ki van ellene? Nos, tartózkodók, akkor ezt elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 38-as Alvaro úr a raportőrnek nem tetszik mellette. Néhányan. Ellene. Sokan. Tartózkodók. Elutasítva. 39-es mellette ellene a liberálisok. De kisebbségben vannak, úgyhogy Vladimir nyert, tartózkodás, voilà, 40-es mellette. Ez megkönnyíti a dolgokat, ellene senki, tartózkodás, akkor ezt mindenki megszavazta. 41-es, megint csak egy szóbeli módosító van ehhez, eh, amely cím, tehát a címhez, és most úgy hívják a címet, hogy European Added Value Assessment Unit, sokkal jobban hangzik, a raportőr támogatja, ki támogatja még. Ellene tartózkodók, eh, akkor ezt elfogadtuk mindannyian. De úr, úr, 42-es, ez spanyol? Madame, madame, bocsánat, ez egy hölgy. Ön az asszonyom. De Urkisza asszonytól 42-es. De a, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodó, egy eh, többség van ellene, a 43-as viszont tetszik a raportőrnek, ki van mellette? ellene. És tartózkodók. Nos, ezt elfogadtuk. 44-es mellette. Köszönöm, ellene. A többség ellene. Tartózkodók elfogadtuk, mondja az elnök úr, pedig elutasították. 45-ös igen, én is most már javít az elnök úr, tehát el van utasítva. A 45-ös ki van mellette? Csak a szocialisták, ki van ellene? Mindenki más, tartózkodók elutasítva, 46-os, ugyanaz a helyzet, ki van mellette? Ugyanaz a többség van ellene. Nos, tehát ezt is elutasítottuk, és végezetül pedig egy utolsó módosító Deurkiz asszonytól, ami szintén nem tetszik a raportőrnek, ki van mellette, 47-es mellette, talán kicsit többen, nem, elektronikusan megnézzük, tehát géppel szavazunk, 47-es. Sachant que elle a sa carte, Eider a Már megvan, már megvan a kártya, megérkezett a kártya, megnyitom a szavazást, Szavazzanak, szavazzanak, lezárom mindjárt. Lezárom. És 16 mellette, 19 ellen ezt elutasítottuk. És a raportőr akar valamit mondani a végszavazás előtt. Mik? Van itt egy technikai módosító. Azt hiszem, hogy a 23-as esetében itt nem 80 millió euróról van szó, hanem 5 nem 580 millió, hanem 549,6 millió euró, tehát ez egy technikai módosító. Valószínűleg itt egy hiba csúszott be, mondja az elnök. Tehát itt ez több tucat millió euróról van szó, és ez egy kis technikai probléma. Tehát technikai módosító. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazanak, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Köszönöm. 34-en mellette, egy ellene, egy tartózkodással gratulálok a, ja, a jelentéstevőnknek. Jól vezette ezt az ügyet. Most pedig innentől kezdve szavaznunk kell chose pourquoi on vote. Ah oui, d'accord. Point 16. 16-os napirendi pontról kell szavaznunk. 16-os és 17-es. Előirányoztuk ezekről a szavazást, de megnyitom, megadom a szót Szidóniának, jelentéstevőnek, aki elmagyaráz, hogy miért javasolja azt, hogy ne szavazzunk. Eh, koleżanki, koledzy... Tisztelt kollégák! A szolidaritási alapról van itt szó, és arról, amit az utóbbi ülésünkön tárgyaltunk meg, tehát azt, hogy finanszírozást szabadítsunk fel az Európai Unió költségvetéséből bizonyos tagállamok számára, amelyeket a tavalyi árvizek igen súlyosan sújtottak. Az én jelentésemről nem kellett volna ma szavazni, úgyhogy ezt szeretném megmagyarázni önöknek. Úgy informáltak minket, hogy bizonyos tagállamok nem hajlandók támogatni a bizottság javaslatát. Tehát tulajdonképpen a tagsági díjakat akarják fölemelni, és annyira erős a tagállamok ellenállása, hogy nagyon örülök annak, hogy a magyar elnökség a mi oldalunkon van, és igen, aktívan próbál meg, próbál meg egy ebben a padhelyzetben egy megállapodást találni. Tehát tulajdonképpen nem az elvi kérdés fontos itt, hanem technikai okok miatt nehéz megtalálni az, a szükséges finanszírozást, és még a koreper véleményét nem adták nekünk át, ez majd jövő héten készül el, de amennyire én tudom, a magyar soros elnökség az Európai Bizottsággal együtt most igyekszik egy kiegészítő megoldást találni. Ezt pedig még nem mutatták be nekünk, úgyhogy sajnos nem tudunk jelenleg semmiről szavazni. Nem tudom, elnök úr, hogy hogy gondolja, okos-e megkérdezni a tanácsot, hogy milyen fejlődési szakaszban van mindez, mindez vagyis hogy, vagy a bizottságot megkérdezni, hogy hogy áll a dolog. Minden esetre hatékony és konstruktív megoldást kell annak érdekében találni, hogy ezeket a pénzeket felszabadítsák az alapítványból, az alapból. Köszönöm jelentéstevő asszony, és eh, ahogyan egy újságról írtam ma reggel, itt nem az első problémáról van szó, amely esetében meg kell várni a következő hónapot, a 2011-es költségvetés alkalmazását, a tanács és az egyéb intézmények között, a, kifizet, a kötelezettségvállalási erőirányzatok vonatkozásában a múlt évben. Tehát a triallógus napirendjére ezt fel kell vennünk ezt a pontot, amely márciusban kezdődik, és a, a triallógusban folytatandó viták során meglátjuk majd, hogy milyen álláspontot foglaljon el a Költségvetési Szakbizottság. Tehát ezzel ezt a napirendi pontot elintéztük, és azt hiszem, hogy ez bőge úr jelentésre is vonatkozik. Folytatjuk a szavazással. A 18-as pont, a Komor szigetek és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás. Sarfonzi úr nincs jelen. Egyetlen szavazást irányoztunk elő mellette vagyunk, kérem, hogy szavazzunk mellette. Ki van tehát mellette, ezen halászati megállapodás mellett a komori szigetekkel? Köszönöm. Ki van ellene? Andreasen asszony, tartózkodás? Nincs tartózkodás, tehát a komor szigetek és az EU közötti halászati partnerségi megállapodást elfogadtuk. Gratulálok Alfonz úrnak a távollétében. Most pedig áttérünk az átcsoportosít, a többi átcsoportosítás megvizsgálására. Kezdjük el Szidóniával, aki akit frusztrált az első költségvetés módosítás, de mindenképpen elénk terjeszteni a nyárcsoportosítás. Szidónia. Köszönöm. Az első átcsoportosítás rendkívül fontos, mert nagy összegről szól a szakbizottság eh, utolsó ülésén beszéltünk arról a tényről, hogy mindez kapcsolódik eh, a Sistrán magáncéggel szemben elvesztett eh, perhez, a bíróság úgy döntött, hogy kártérítés illeti meg ezt a céget. Én beleástam magam ebbe az ügybe, és alaposan megbeszéltem, átbeszéltem. A bizottság gyakorlatilag fellebezni fog a bírósági döntés ellen, de alapvetően miről van itt szó? Ez egy hosszú múltra visszatekintő konfliktus, egy szoftver szerzői jogával kapcsolatban, illetve a, annak fejlesztésével kapcsolatban. A bíróság másként értelmezte a helyzetet, mint az Európai Bizottság. E, mondja a bizottság, ezért is fellebbeznek, de ennek ellenére fizetni kell, mert az eredeti bírósági harcban veszítettek. Talán van itt valaki a fordítói igazgatóságról, aki ezt meg tudná magyarázni, de a lényeg az tehát, hogy a Sistrán lett a pernyertes. A bizottság szerint ez nem olyan egyértelmű, mert írásban a cég soha nem jelezett, jelzett semmifajta ellenvetést a bizottsággal szemben, és amikor a szoftverrel kapcsolatos változásokra pályázatot írtak ki, akkor késlekedett ez a magáncég, és ezért az Európai Bíróság úgy gondolta, hogy bár mindent megtett a és észszerűen, kellő gondossággal járt el a szoftver ügyében, eh, a cég ezt eh, nem így gondolta, a bíróság pedig nem a bizottság eh, érveit fogadta el, hanem a magát sértetnek tekintő magáncél érdek érveit. A kártérítés kisebb, mint amit követeltek, de még így is egy nagyon csinos kis összeg. Az Európai Bizottság tehát ezt a témát még nem zárta le, most szövegezik a fellebbezést, végső döntés pedig majd csak valamikor a jövőben születik. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a bíróság adott esetben elfogadhatja a bizottság érveit, de ebben nem lehetünk biztosak, tehát az eredményt majd meg kell várnunk. Én mindennek fényében azt javaslom, hogy szavazzuk meg a transfert, bár maga a kiváltó ok rendkívül sajnálatos. Ugyanakkor a bírósági anyagokat látva számomra úgy tűnik, hogy mindkét fél okkal hit a saját igazában, de jelenleg mindez úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság kárára fog eldőlni. Az Európai Bizottság engem egyébként arról győzött meg, hogy azóta a különböző alvállalkozókkal megváltoztatták a szerződések szövegét. Nyilvánvalóan ez nem lehet visszamenőleges hatályú, de az új szerződések máshogy néznek ki, mint a régiek, amely alapján a bizottság elbukta ezt a pert. Tehát én minden esetre most azt javaslom, hogy ezt a transfert, ezt engedélyezzük. Portás úr következik. Era só para fazer uma, uma pergunta. Eh, Köszönöm szépen. Kérdést szeretnék feltenni, mert valamit nem értettem. Ha a bizottság még mindig, ha ez az ügy még folyamatban van a bizottság, akkor miért kell ezt az összeget most kifizetnie? Bizottságtól kérem, hogy válaszoljon. Kérem, Szidonia. Prawdziłam, bo to też było przedmiotem, przedmiotem mojego zainteresowania. Én is ellenőriztem ezt, mert érdekelt engem is. Tehát a bíróság ítélete nem ö, halasztható nem halasztó hatályú, non-szuspenzív franciául, és ez azt jelenti, hogy ki kell fizetni a pénzt, annak ellenére, hogy még folyik, folyamatban van az ügy, és legfeljebb majd visszafizetik később. Tehát azt javaslom, hogy fogadjuk el az elcsoportosítást, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. Egy ellenszavazat tartózkodás, nincs tartózkodás, tehát az elcsoportosítást ezzel elfogadtuk. A többi elcsoportosítás a csak tájékoztatásul, ezt március 15-én szavazzuk meg, tehát ezekről ma nem beszélünk. Áttérünk most az egyéb elcsoportosításokra, Helga féle elcsoportosításokra. régi. most uh, vitáztunk a külügyi szolgáltal kapcsolatos elcsoportosításról, és ott el is jártunk, de itt van a többi elcsoportosítás, Helga. Okay, thank you, Anna. I start with the court. Köszönöm szépen. A számvevőszékkel kezdem. A számvevőszék főtitkára egy átfogó felülvizsgálatot rendelt el a biztonsági szolgálatokkal kapcsolatban és a kockázat értékeléssel kapcsolatban, és az derült ki, hogy a legköltséghatékonyabb biztonsági megoldást el lehet érni úgy, hogy ha házon belül oldják meg a, a szolgáltatást, és ezért felmondták a szerződést az előző féllel, és most belül, belső erőkkel fogják megoldani a feladatot. Úgy azt terült ki, hogy évente 100 ezer eurót lehet ilyen módon megtakarítani. A biztonsági szolgáltatásokat a 20-26-os költségvetési sorból fizették, és ennek az nagy része most ehelyett az 1400-as sorba kerül, és ezért szükséges az, hogy a 300 320 ezer eurót a 20-20-asból a 1400 e-, ezen évszázal sorba csoportosítsuk át, és én ezt a javaslatot támogatom. Van emellett ellene egy ellenszavazat tartózkodás az elcsoportosítást ezzel elfogadtuk. Következő elcsoportosítás. The ombudsman. Következő az ombudsman létszámterve. Az ombudsman megkérte, hogy egy ideiglenes 85-ös posztot, AT5-ös posztot permanensé változtassanak, mégpedig azért, hogy megerősítsék a nyelvész jogászi pozíciót, hiszen az derült ki, hogy nagyon nehéz egy ilyen embert, egy ilyen profilú alkalmazottat ideiglenes állásban megtartani. Én beszéltem az ehhez értő emberekkel, jogosnak tartom a kérdést, ezért javaslom, hogy ezt emellett az átcsoportás mellett is szavazzunk. Itt kategóriabeli váltásról van szó, nem pedig növelésről. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Helga. Next. Um... Következő átcsoportosítási kérelem a parlament C1-ese. 30 uh, állást kellene felszabadítani a tartalékból, 700 eh, ezer, 740 ezer körülbelül euróról van szó. Ezek az, ezeket az egyszázas fejezetből, tehát 740 ezer euróról van szó, amelyet az utóbbi év költségvetési eljárásában fogadtunk el, és a további kérdéseket, amiket föltettünk, azokat csak nemrég válaszolták meg ezzel kapcsolatban, ezért az a javaslatom, hogy még szükség van némi időre, annak érdekében, hogy az információt megérthessük, ezért elhalasztásra javaslom ezt a kérdést, és későbbi döntést javaslok. Jelentéstevő asszony, követem önt, nincs elég információnk, tehát úgy járunk el, ahogyan eljártunk az Európai Történelem házával az imént, elhalasztjuk a szavazást, hiszen még a határidőn belül vagyunk. Nos, nem marad más hátra, mint a C pont, Helga. So it's um, the system. Ez az asszisztensek díjazásáról szó. A javaslat oka az, célja az, hogy 30 millió 200, 13 millió 200 ezer e-, eurót a 4220 fejezetből az ideiglenes előirányozatokból átteszünk és ez a tagonként és havonta 1500 eurós költségnek felel, felel meg. Azt szeretném mondani, hogy nem először beszélünk erről a kérdésről, ez igen bonyolult kérdés, és az első körben én emellett érveltem, azt mondtam, hogy ez jogos, hogy a Lisszaboni szerződés miatt nagyobb lesz a munkaterhünk. De most azt mondanám, hogy a második trancsal kapcsolatban viszont kétségeim voltak, és ezt nem támogattam. Most megkaptam a számokat, és azt látom, hogy csak 70 új asszisztensi posztot töltöttek be, ezért tanakszom felől, hogy valóban szükség van-e erre. És ezért térnék vissza az, ugyanarra a vitáról, vitára, amelyet az Európai Történelemházáról tartottunk. Őszintén szólva, hogyha megvan az oka annak, hogy az Európai Történelemházának koncepcióját támogassuk, másfelől viszont bizonyítanunk kell azt, hogy bizonyos megtakarításokat is hajlandóak vagyunk támogatni más területen, akkor nekem az a véleményem, és a frakcióm többségének is az a véleménye, hogy kombinálhatjuk azt, hogy itt megtehetnénk a megszorításokat annak érdekében, hogy az Európai Történelem Háza prioritásként kezelhető legyen, vagy más helyen próbálhatnánk spórolni. Ez természetesen az én problém politikai nézetem, és ezt aztán tovább tárgyalhatjuk, de hogyha a, hogyha a költségvetés konszolidálásáról van szó, és Lewandowski úr levelét is figyelembe vesszük, akkor jó egyensúlyt kell felállítanunk a költségvetésen belül. Ezért úgy érzem, hogy nem a megfelelő idő most nincs, nem, nincs annak itt az ideje, hogy erről szavazzunk, hanem egy kicsit meg kell nézni az általan, általános képet is, úgyhogy ezt is halasszuk el, azt javaslom, és majd térjünk rá vissza később. Többen kértek szót, értem, hogy Helga azt kér, hogy halasszuk el a vitát, hogy halasszuk el a döntést, tehát talán a vitát is elaszthatjuk, hiszen elég kevés már az időnk. Tehát, hogyha kötelezve vagyok, akkor megadom a szót azoknak, akik ezt tőlem kérték, Görán. Mindannyian tudják, hogy ez egy elég, elég vitatott eh, téma. Álvaro úr felvetette a, az előző szavazás után egy szavazatmagyarázatban ezt a kérdést. Én annyit szeretnék elmondani, hogy az asszisztensi pénzeket nem csak új brüsszeli asszisztensek alkalmazására lehet felhasználni, hanem másra is, például máshol alkalmazott asszisztensekre, vagy az asszisztensek általános körülményeinek javítására. Mi azt szeretnénk, hogy mivel az asszisztensek pénzéről is szó van, valamint az új épületekről is, mi azt támogatjuk, hogy az 1500 euró engedélyezve legyen, bár nem vagyunk egységesek, de azok, akik egységesek, azok, akik ezt gondolják, is meg akarják előlegezni, hogy ez nem prejudikálja az új épülettel kapcsolatos álláspontunkat. Tehát a többség támogatja az 1500 eurónak a felszabadítását, és akkor most akarnak szavazni. Ugye ez azt jelenteni, hogy az ön frakciója most akar szavazni. Így van, Portás úr következő. Én nem kifogásolom azt, hogyha elhalasztjuk akár a vitát, akár a szavazást, mert nem először beszélünk erről a témáról. A képviselői asszisztensek pénzéről szóló vita már a kezdetétől fogva vakvágányon fut. Egy évre vonatkozóan 1500 eurót fogadtunk el, majd aztán most szó van egy másik 1500-as adagról. Mindezek ellenére nem tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunknak. Komoly szakember 1500 euróért nem jön el dolgozni a, amit nem értek az az, hogy azok a kollégák, akik általában a megszorítást annyira díjazzák és igénylik, hogyan tudják igazolni a, az európai költségvetésben a megszorításokat, illetve a nemzeti költségvetésben hogyan tudják ennyire támogatni a megszorításokat, akkor, amikor a, ha a saját pénzükről van szó, teljesen máshogy gondolkoznak. Nem értem meg önöket, csak ezt akartam elmondani. Je ne sais pas si l'équivalent nem tudom, hogy ugyanez létezik-e más nyelven, de Franciaországban van ez a kifejezés, hogy a, a jótékonykodás akkor jó, hogyha az embert saját magát érinti ez. Portugal um ditado que é quem parte... Portugáliában mi azt mondjuk, hogy nem jó dolog az, ha az ember csak magára gondol. Nos, erről ne vitatkozzunk. Muito obrigado, eh, Presidente. Eh, Köszönöm, eh, elnök úr. Azok a, az előirányzatok, amelyekről itt szó van, az asszisztensek érdekében történnének, nem pedig a saját érdekünkben. E, és a cél pedig az lenne, hogy jobbá váljon a jogalkotási munkánk. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy a 3000 eurós e, díj bevezetését azért csináltuk így két lépésben, hogy ne legyen egyszerre akkora az összeg. Nincs értelme egy kötelezettségvállalásnak a felét végrehajtani. Tehát, ha 1500-at már jóvá hagytuk, e, akkor mondtuk, hogy információkra várunk, e, azóta megkaptuk az információkat, e, azok megfelelnek az erőzetes vállalkozásainknak, az egész vitát már lefolytattuk, nem is egyszer. Semmi okunk nincs arra, hogy ne szavazzunk erről a témáról. Mindenki egyetért. Monsieur Haglund. tehát szavazunk Haglund úr. Yes, Chairman, just briefly. Elnök úr, röviden szólnék csak. Frakciónk konzekvensen ellene volt ennek a második trancsnak, mm, tehát támogatjuk a jelentéstevőt ebben az ügyben. Nagyon jól és okosan beszélt. Nem támogatjuk ezt. Köszönöm szépen. Az ifjú Inge Gressle kapszott. Arra figyelmeztetnék, hogy ennél a kiadásnál csodálatos alkalom kínálkozik arra, hogy ezt ne adjuk ki. Vannak itt kollégák, akiknek nagyon sokat tennivalójuk, és nekik lehetőséget kell adni arra, hogy úgy dolgozzanak, ahogyan dolgozni kell. Egyébként az én embereim megérik a pénzüket, tehát azt hiszem, hogy itt nem jó ez a, ez a szín, színlelés, hogy sok dolgot futtatunk, és aztán valaki populista hangokat penget. Én ö, annyit mondhatok, hogy ismerem a kontrollmunkát, a politikai munkát, tudom, hogy mit teszünk és mit nem teszünk, és tudom, hogy nem teszünk többet, hogyha több személyzetünk lesz a saját irodámban, minden jelentésemet én magam írom, akár angolul, akár franciául, és ezért utalnék arra, hogy akinek nincs szükség erre, az ne használja ezt az összeget fel. Az a jó hírem, hogy amit nem használ fel, azt a parlamenti igazgatás felhasználja saját maga céljaira, a luxemburgi épületek céljaira, vagy egy megyéb épületek céljaira, hiszen vannak e, elcsoporti sok, tehát senkinek ne legyenek illúziói, hogy a tagállamokhoz kerül vissza ez a pénz. Ez itt az igazság része, és más intézményeknél, a bizottságnál, a tanácsnál, a, amíg ott olyan dolgok zajlanak, amit mi semmiképp nem tennénk meg a saját házunk táján. Hát jó a költségvetés ellenőrzés, de honnan tudjuk, hogy amikor arról van szó, hogy megszorításokkal kell élni, és a többi, tudjuk-e, hogy melyik tételek kerülnek valóban sok pénzbe, és most itt a személyzet felvételi politikát kell megváltoztatni. Itt könnyű kézzel adunk ki milliókat, évekre, évtizedekre kötelezettségeket vállunk, hiszen minden egyes személy felvétele 40 évre megköti az EU kezét. Nem mondhatom, hogy ezt így tovább csináljuk, hiszen itt sok pénzről van szó. Én nem találom fernek ezt a vitát, tehát amire szükségünk van, az legyen meg hiszen egyébként nem követeltünk munkát az embereinktől. Elnézést, hogy kicsit hosszúra nyúlt ez a beszéd. Elnök, világosak az álláspontok, ne kezdjük újra. Geyer úr kap szót utolsóként. Tartalmilag minden elhangzott hogy ö, mi szól, mert hogy elfogadjuk ezt a kérést. Két dologra ö, hívnám fel a figyelmet. Az egyik, az első vita, amiben részt vettem itt a szakbizottságban, ez a TREF 1 megvásárlása volt. Hogyha nem emlékszem rosszul, akkor már ennél a vásárlásnál ö, megalapozták a harmadik asszisztensi helyet Brüsszelben. Kérdés, hogy hány épületben kell még asszisztenseket elhelyezni itt Brüsszelben? A második dolog, mindig elmondom itt a bizottságban, hogy lehet bérelni, és a harmadik pont pedig, hogyha egy fiatal csapatot építünk fel, például itt van az Európai Történelem Háza, és a harmadik asszisztens, ahogy ez többször elhangzott, akkor én a kulcskompetenciák koncentrációja mellett vagyok, azaz, hogy itt jogalkotási munkát kell végeznünk. Kérem tehát a kollégákat, hogy legyenek őszintébbek és öntudatosabbak hiszen mi 500 millió embert képviselünk a jogalkotásban, 27 tagállammal szemben, akiknek megvan a saját apparátusuk, a tanácsban úgy szintén, és 30 ezer tisztviselője van a bizottságnak. Tehát itt 1500 euróról vitázunk, a, és azzal egy harmadik asszisztens tudunk alkalmazni. Teljesen helyes Gören felvetése, más dolgokat is tehetünk, szolgáltatókat is foglalkoztathatunk vagy nem akadémikus segéderőket is foglalkoztathatunk, mindez lehetséges, megkönnyíti a munkánkat. Tehát, hogyha valaki azt akar, hogy egy rendes jogalkotást végezzünk itt a parlamentben, akkor nem lehetséges, hogy a saját lehetőségeinket megnyírbáljuk, és úgy hozzuk ezt létre. Elnök, nos tehát ezzel lezárom ezt a vitát, azzal, hogy a képviselők nagy, nagy többsége most akar szavazni, tehát kövessük a jelentéstevő javaslatát, nem mindenki ért egyet természetesen, tehát szavazásra bocsájtom ezt az átcsoportosítást, azaz a kreditfelszabadítást. Ki van mellette? Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Remek. Ezzel a szavaz... egy tartózkodás elnézést. Tehát a szavazás világos, nem lehet szavazáshoz indoklásokat fűzni, így döntöttünk a kérdésben. Euh, alors, Il ne nous reste plus que quelques minutes. Már csak pár percünk van, és számos pont, amit még el kell rendeznünk. Monika felé fordulok. Most kell felhívnom a napirendi pontját, vagy később tegyük meg? A 20-as pontról van szó, itt Szófia. A vagy pedig a következő ülésen is foglalkozhatunk ezzel. A... Igen, lehetséges ez? Nem lehet mégsem. Akkor csak két mondatban. Csak 15-ig tudok maradni, de ez két percen belül megoldható, mert a témát tulajdonképpen már ismerjük tavalyról, és itt a Szofiai Tájékoztatási Irodáról van szó. Gyorsan megy ez, hiszen a lehetetlen épületekről áttértünk egy másik épület vásárlására, a bolgár ingatlanpiac kicsit összezuhant a gazdasági válság következtében, tehát az eredeti összeg 13 millió volt, és most már csak 9 milliós összegről van szó, beleértve az átalakítási munkákat. A, ismerjük a felületet, a nagyságot, a, a bizottság 60%-át a költségeknek megtéríti, erről már tavaly is vitáztunk, és most csak egyetértésüket kérem, hiszen március végéig ki kell adni, el kell kötni a pénzt. Ennyi volt az egész. A jelentéstevőnk tehát azt javasolja, hogy adjuk meg a hozzájárulásunkat, tehát nincs ellenvetés, tehát követjük a jelentéstevőnk javaslatát. Nos, két témánk marad még. Egyrészt Barbara, akit üdvözlök, akinek 5 percet adok, hogy bemutassa a 7-es és a 8-as pontot. Az európai globalizációs alap mobilizálásáról van szó egyrészt a Csehköztársaságban, másrészt a Lengyelországban, és ezt követően Reike úrral végezzük az ülést. Barbara, köszönöm, és üdvözlöm Önöket, Szeretném tehát bemutatni az Európai Globalizációs Alap alkalmazását. Ez a két első kérelem a 2011-es évben. Két tagállamból érkezik ez, csak köztársaságból. Itt egy multicég, az Unilever által elbocsájtottakról van szó, valamint Lengyelországból, ami a Podgárpáki régióra vonatkozik, remélem, hogy jól ejtem ki a nevét, ami a cseh köztársaságból érkezett kérelemre vonatkozik. Itt 634 munkavállalóról van szó, akik a kiskereskedelemben dolgoztak, Srednicselki régióban, és 323 ezer eurót kérnek. Ami pedig Lengyelországot illeti, ott 594 munkást bocsájtottak el, három vállalat Tól az építés a gépgyártás területén, és 437 ezer eurót kérnek. Ahogyan már elmondtam, ezen szakbizottság ajánlásait követően az Európai Bizottság 50 millió euró kifizetést állított a 2011-es költségvetésbe, azt hiszem, hogy ez a bizalomjele, amelyet az Európai Bizottság ad ennek az alapnak, és ezekben a napokban, többek között a tegnapi konferencián itt a parlamentben mindenki az alap jövője mellett tört lencset, illetve fontossága mellett a következő években. Elnök úr, talán a jövőben jó lenne egy vitát szervezni itt a szakbizottságunkon belül is erről a témáról, hiszen szeretném felhívni a figyelmet erre az alapra. Remélem, hogy nem beszéltem túl gyorsan. Köszönöm. Teljesen tökéletes volt. Nos, kicsit több időre van szükségünk egy érdemi vitára, vitához, azért is, mert csak a miniszter tanácssal találkoztunk, hogy az európai globalizációs alapot kialakítsuk, és a sürgő szükséges segítségeket az kötelezettségvállalási előirányzatokkal, hiszen vannak nehézségeink a globalizációs alappal, és éppen ezért vitára van szükség. Tessék! Elfelejtettem elmondani, hogy ezekben az esetekben a Költségvetési Szakbizottság szavazásra március 16-án kerül sor, plenárison pedig áprilisban fogadjuk majd el ezeket a jelentéseket. Nem ismerem a módosítók benyújtásának határidejét, de remélem, hogy nem lesznek ilyenek, vagy ha mégis vannak módosítók, hát üdvözlöm őket. Alors, la date de dépôt des amendements. Tehát a módosítók benyújtásának határideje március 4, azaz holnap 10 óra. Tehát nincs túl sok, nem, remélem nem lesz belőlük túl sok. Köszönöm Barbarának, és áttérhetünk az utolsó napi rendi pontra, amely a integrált tengerpolitika kialakítása Dominik Riki, aki Valencienből látja a tengert a városából. Elnök úr, nagyon hosszú leszek, rövid leszek. Terminé 2010. Itt egy kísérleti projektről van szó az integrált tengerpolitika tárgyában. A 2011-2013-as időszakra 50 millió euróról van szó finanszírozásként. Itt a program célkitűzéseit kell megerősíteni, és egy pontosabb szabályozásra van szükség a kiadások tekintetében. Köszönetet mondok Krönyi asszonynak, aki módosította ezt a szöveget, módosítókat nyújtott be hozzá, jól dolgoztam együtt vele, és javaslom, hogy fogadjuk el ezeket a módosítókat, létrehoztunk kompromisszumokat, a 4, 10 és 11-es módosítókat. Itt két költségvetési sor van, amit létrehoztak ehhez, és fél időben egy hatástanulmányra van szükség a program tekintetében, erre kell sort keríteni, hogy a kiadásokat jobban lehessen követni ezen új szakpolitika vonatkozásában. Azt javaslom, hogy ezt támogassuk. A bizottság egy véleményt fog kiadni a költségvetési szempontokról, és a közlekedési szakbizottság pedig az érdemi kérdésekben nyilvánint véleményt erről a szakpolitikáról. Ezzel be is fejeztem, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, kolléga, és mivel ön a közlekedési szakbizottság alelnöke, ezért nagyon jó helyzetben van ahhoz, hogy a vélemény, amiről mi fogunk szavazni március 15-16-án, azt a közlekedési szakbizottság is figyelembe vegye. Greli asszony, örömét kívánja kifejezni? Igen, elnök úr jól együttműködtünk Riké úrral. Én jól, jobban látom a tengert, mint ő valencia városából. Minden esetre a szöveg kiegyensúlyozott, és megfelel azon kötelességünknek, hogy következetes költségvetést szavazzunk meg. A tengerbiztonság, az integrált tengerpolitika kérdései, gazdasági kérdések, és ezek nagyon fontosak számomra. Elnök, Köszönöm. J'ai une certaine appréciation de, Polgármestere voltam egy tengerparti városnak. Euh, a Tehát örülök, hogy egyetértés uralkodik a jelentést, illetően nincs több hozzászóló. A következő ülésünkön szavazunk erről a jelentésről. Köszönöm szépen, kollégák! Nagyon sok volt a napirendünkön, és 10 perccel hamarabb befejeztük. A jövő héten találkozunk Strasbourgban, a plenárison, és a következő ülésünk pedig március 15-én lesz. Ezzel az ülést berekeztem.